Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Egy kicsit késésben vagyunk, 9 óra 10 perc van, úgyhogy muszáj elkezdenünk a mai programunkat. Szeretném üdvözölni Szeretnék mindenkit üdvözölni ezen a közös meghallgatáson, amit az AFET és a DEVE közösen szervezett. Ennek témája a fejlesztés, szomszédság és nemzetközi együttműködés az új éves pénzügyi keretben. Ahogyan tudják, ennek a meghallgatásnak az a háttere, hogy jelenleg is zajlik egy jogalkotási eljárás a bizottság javaslatáról az úgynevezett szomszédsági fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszközzel kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos eljárás, hiszen ezt fogja meghatározni, hogy hogy ez a körülbelül 90 milliárd eurós támogatás, amit az Európai Unió harmadik országoknak nyújt a 2021-2027-es időszakban, hogyan fog működni. Az Európai Parlament teljes mértékben, teljes jogú szereplőként részt vesz társ jelentés, illetve társjogalkotóként ebben az eljárásban, az AFET és a DEVE pedig közösen dolgozik az 55-ös szabálynak megfelelően. Két társjelentéstevőnk van, ők az AFET és kettő a DEVE részéről, és vélhetően még október végéig elkészítik a jelentéstervezetet. A mai meghallgatás célja az, hogy megvizsgáljuk az új eszköz milyen mértékben tudja lehetővé tenni az Unió számára, hogy hatékonyabban lépjen fel globális szereplőként, és hogy a külső tevékenységi céljait tudja érvényesíteni. Ahogyan látják, két panelből áll a mai rendezvényünk, fejlesztési finanszírozás és szakpolitikai koherencia 2020 után, a második pedig, hogyan biztosítsuk, hogy az eszköz lehetővé tegye az Európai Unió számára, hogy globális szereplőként hatékonyabban lépjen fel. Most pedig Körez úrnak fogom átadni a szót, aki az első panelt fogja levezetni, illetve Linda McEwen társ elnökömet is szeretném köszönteni. Úgy tudom, hogy a Plan International részéről is van itt egy csoport, most érkeznek, és szeretném tudni, hogy a Plan International részéről egy csoport csatlakozott hozzánk, az európai lányokkal foglalkozó fellépés hetén vesznek részt. Itt a szakbizottságban meghallgatóként fognak részt venni. Ma a finanszírozási támogatásokról fogunk beszélni, fejlesztési támogatásokról, és nagyon remélem, hogy a nők és a lányok helyzetére is ki fogunk térni majd ezen a meghallgatáson. Köszönöm, hogy eljöttek, mondja Linda McKeven. Le président, Köszönöm, elnök úr, elnök asszony, tisztelt kollégák, kollégák. Akkor most elkezdjük az első részét a meghallgatásnak, és beszélünk azokról a változásokról, amelyeket a bizottság tervez, illetve hogy milyen hatásuk lesz. Nagyon sok kérdőjel van ezzel az eszközzel kapcsolatban, amelyet valószínűleg csak a tárgyalások végén fogunk pontosan tisztázni, amikor már működik a rendelet. Azonban vannak olyan pontok is, amelyeket most már lehet tisztázni azért, hogy ez a 90 milliárdos eszköz lehető legjobban megfeleljen az érdekeinknek és az Európai Unió szakpolitikájának tehát örülünk annak, hogy örülnénk annak, hogyha megvilágítana a mai meghallgatás egy sor dolgot, és beszélünk azokkal, akik az új eszköz finansz működtetéséért felelősek. Itt az NGO-k szövetsége, a Concord részt vesz a mai meghallgatáson. A koherenciája a szakpolitikáknak, valamint a külpolitika koherenciája az nagyon fontos, ahogy ezt a szerződés is mondja. Itt beszélhetünk különböző fejlesztéspolitikákról, azoknak koherenciájáról és összefüggéséről a fenntartató fejlődéssel. Remélem, hogy az OECD szintén majd felvilágosít ezzel kapcsolatban, és beszél arról, hogy milyen dinamikája lesz ennek az eszköznek, illetve a többi létező eszköznek. Ebbar Dolman a szakpolitikai koherencia osztályvezetője az OECD-nél az első vendégünk, és Alva Finn asszony a Save the Children-től fognak beszélni, ez utóbbi a Concord nevében, amely az NGO konfederációja. Most megadom a szót ennek a két hölgynek, Ebba Dolman, mind a 7 percre kapnak szót, és Ebba Dolman kezd. Köszönöm. Good morning everyone. Jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Be kell vallanom, hogy amikor a szervezők hozzám fordultak, és azt mondták, hogy a fejlesztési finanszírozásról szóljak. Egy kicsit vonakodva fogadtam el, mert arra gondoltam, hogy valószínűleg a fejlesztési együttműködési kollégáim sokkal jobban tudnák ezt előadni, de utána, amikor tárgyaltunk azokról az ajánlásokról, amelyek majd az Európai Uniós szinten a DAC szakértői felülvizsgálat következtében fognak megszületni. Ez egy kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy majd a fejlesztési együttműködési foglalkozó kollégáim is felszólaljanak ebben a témában, de nagyon szívesen jöttem el, hogy elmondja, miért gondolom, hogy a szakpolitikai koherencia annyira fontos megközelítés azért, hogy a fenntartható fejlesztési célokat elérjük, oly módon, hogy senki ne szakadjon le, ez a kiemelt prioritásunk, illetve lehetőségem nyílik arra is, annak pontosítása is, hogy a PCSD-ben az S miért annyira fontos, tehát ez a szakpolitikai koherencia fenntartható fejlesztését, rövidítése. Ahogyan valószínűleg önök is nagyon jól tudják, a fenntartható fejlesztési célok eléggé eltérő agendát határoznak meg a korábbi milleniumi fejlesztési célokhoz képest, sokkal tágabb megközelítése, ugyanis figyelembe veszi a különböző felek közötti együttműködéseket, illetve a fenntartható fejlesztés különböző dimenzióit, kiegyensúlyozott megközelítést kíván meg, illetve elismeri, hogy a fenntartható fejlesztés három dimenziójával kapcsolatban különböző szegénységi formák valósulnak meg. Másodszorban pedig figyelembe veszi nem csupán a határokon átnyúló hatásokat, hanem a generációk közötti hatásokat is, és felismeri, hogy vannak olyan megegyezések, amelyek a hosszú távú, rövid távú célok, illetve a belföldi és nemzetközi célok között valósulnak meg. A harmadik pedig az, hogy vannak olyan fontos intézményi mechanizmusok, amelyeket meg kell változtatni azért, hogy ennek a nagyon komplex agendának az érvényesítését megvalósítsuk, és különböző szinergiákat is tudjunk érvényesíteni teljesíteni, amelyek egyébként nyilvánvalóak. Van tehát egy olyan megfogalmazásunk, amelyel szerintem kezdenünk el az előadást, tehát a fejle- fenntartható fejlesztési politikai koherencia egy olyan megközelítés és szakpolitikai eszköz, amely integrálja a gazdasági, szociális, környezetvédelmi dimenzióit a fenntartható fejlesztésnek a belföldi és nemzetközi szakpolitikai döntéshozás valamennyi szakaszában. A három dimenzió, amelyet az előbbiekben már röviden említettem, ezekre példákat is tudok említeni, amikor például az erőforrás szükségletek tekintetében a hét 2.2-es fenntartható fejlesztési cél, ez ütközhet például a 2.1-es SDG-vel, az éhezés felszámolásával, ugyanis előfordul, hogy különböző szükségletek megvalósítása egy adott földterületen egymással ütközik. Vannak gazdasági költségek is, amelyek torzítják a kereskedelmet és a versenyképességet, illetve mm, e, olyan környezetvédelmi szempontok, amelyek ráadásul szociális költségekkel is járnak, egészségügyi hatásokkal, ez egyértelműen vonatkozik például a légszennyezésre, ami a várható élettartamot is befolyásolja befolyásolja, illetve az illicit, tehát az illegális pénzmozgások esetében pedig magasabb tranzakciós költségek valósulhatnak meg. Valami történt az előadásommal, mondja az előadó. Tehát azt hiszem, hogy meg kell vizsgálnunk azt az elemet, amelyet említettem már, azokat az egyességeket, amelyek a belső, tehát az itt és most szempont, illetve a máshol nemzetközi határokon átnyúló hatások tekintetében érvényesíthetők. a szakpolitikai döntéshozatal ilyen jellegű elemének tekintetében üdvözölhetjük a kereskedelmi politikákkal kapcsolatos Európai Uniós döntést, amely szerint a fejlődő országokat támogatják, de ne felejtsük el, hogy miközben a széndiokszid kibocsátást csökkentjük, az Európai Unióban egyre többször előfordul, hogy különböző széndiokszid kibocsátásban intenzív termékeket exportálunk más országokban. Egyrésztről jó, hogy a piac torzító mezőgazdasági támogatásokat csökkentik az EU-ban, illetve az élelmiszerbiztonság támogatását, de ne felejtsük el, hogy ez máshol, ami például az élelmiszer pazarlás hatalmas, és széndiokszid kibocsátást valósít meg, a belső vízfogyasztást is felhajtja, ugyanakkor hiszen olyan termékeket exportálunk, illetve importálunk, amelyek előállítása nagyon vízigényes, például a kávébabra gondolok. Aztán ott van a talajvédelem tekintete, illetve szempontja ami szintén kettős lehet adott esetben. Most pedig visszatérnék arra az eszközre, az NDI CI-re, tehát ez a fejlesztési eszközre, és ne felejtsük el, hogy a dakkal kapcsolatban 2012-ben milyen szempontok hangzottak el. Akkor azt javasoltuk, hogy az Európai Uniónak tovább kell egyszerűsítenie és modernizálnia az együttműködést, hogy a különböző költségvetési tételek számát csökkenti, a fejlesztési együttműködési eszköz és az európai fejlesztési alapszabályait kiigazítja egymással, jóváhagyási eljárásokat egyszerű erősíti és konzisztenciát biztosít a regionális és tematikus programok között. Azt gondolom tehát, hogy a jelentés hangsúlyozza az a jelentés, amely nemrégiben a legutóbbi peer review-val kapcsolatban megjelent, és elmondható, hogy a szóban forgó eszköz a rugalmasságot biztosítja, és a valóban egyszerűsíti a folyamatokat, de azt is fel kell ismernünk, hogy a rövid távú prioritások esetében fennáll az a kockázat, hogy ezek a fenntartható fejlesztés hosszú távú céljait sértik, illetve a szegénység felszámolásának céljait. Hogyha megnézzük a szakpolitikai koherenciát, öt egymást kiegészítő szinten az egyik, a különböző finanszírozási források közötti koherencia, és ebből a perspektívából azt gondolom, hogy az eszköz jó irányba halad, hiszen rugalmas, és egyszerűsíti az eljárásokat, a fejlesztési finanszírozás, az ODA mindig nagyon fontos eszköz marad a szegénység felszámolásában, és a koherencia biztosítás az ilyen jellegű finanszírozások esetében nagyon pozitív hatásokkal járhat. Azonban fel kell tennünk azt a kérdést, hogy eléggé messzire megyünk ezzel, hogyha a különböző egyéb inkoherenciákat is figyelembe vesszük, a fenntartható fejlesztés, illetve az emberek felzárkóztatása tekintetében. Ezt a diát szeretném itt eh, kivetíteni lezárásképpen, amely a mi értékelési keretünket tartalmazzák a fejlesztési szakpolitikai koherencia tekintetében. Ezt szeretném most itt kivetíteni, hogy lássák, és át fogom adni most a lehetőséget kollégámnak, hogy ismertesse az álláspontját. Köszönöm. Sí, Madame Dolman, Jean-Vitrem Dolman úr. Most Finn asszonynak adom meg a szót, hogy vegye át a stafétabotot. Uh, thank you for giving... Köszönöm szépen, hogy a Concordnak lehetőséget biztosítanak arra, hogy az eszközzel kapcsolatban ismertessük álláspontokat. A Save the Children-nél dolgozom, illetve a Concord Europe-nál is, amely egy fejlesztési civil szervezeteket tömörítő ernyőszervezet, több mint 2600 NGO-t képviselőnk. Azt hiszem, hogy egyetértünk azzal, hogy az eszköz kiinduló pont, hogy elmozduljunk a szokásos tevékenységtől. Azt látjuk, hogy az Európai Parlament próbálja értelmezni, hogyan működik ez az új megközelítés. De kezdjük a pozitívumokkal, ezt nagyon sok pozitívumot látunk. Le vagyunk nyűgözve, hogy a külügyi tevékenység, a külügyi fellépés címsorát és annak összkezét, eszköz, összegét megnövelték, tehát civil társadalmi borítékot is üdvözöljük, és úgy gondoljuk, hogy a 19%-os DAC alkalmasság is eléggé fontos szempont a tárgyalások során. Az új földrajzi megközelítés szintén üdvözöljük, és egyértelmű jel mutatkozik arra, hogy az EU a humanitárius és fejlesztési nexust jobban integrálni akarja. Ezen kívül pedig az, hogy az emberi jogok előkelő helyen szerepelnek szintén előnyös tovább kell majd a fenntartható fejlesztési célokat beépíteni a szövegbe, hogy összehangoljuk annak nyelvezetét. A nagyobb rugalmasságot is üdvözöljük, úgy gondoljuk, hogy a rugalmasság irányába talán túlságosan elmozdult az inga nyelve, ezért lehet, hogy ezt majd ki kell igazítani, szemben azokkal az elképzelésekkel, amelyekre korábban lehetőségünk volt, aggaszt minket. Úgy gondoljuk, hogy ez az eszköz különböző szakpolitikai területeket kombinál, azonban nem helye, nem állítja fel helyesen azt az egyensúlyt, amit a fejlesztés és a külpolitika között kellene. Az néhány kérésünk van ezzel kapcsolatban. Először is, a szakpolitikai keretet és az elveket ki kell igazítani annak érdekében, hogy a fenntartható fejlesztésre, a szegénység felszámolására és az egyenlőtlenségek felszámolására egyértelmű utalás történjen, és a hosszú távú elképzelések, mint például az Agenda 2030. Ezekkel kapcsolatban egyértelmű megfogalmazást kell a szövegbe beépíteni, hogy ezek irányadó szakpolitikai iránymutatások legyenek, kormányok elszámoltathatósága, illetve monitoring és az értékelés szerintünk ez a rész egyelőre eléggé gyenge és a rugalmasság növelése is aggasztó számunkra illetve van egy olyan újonnan felbukkanó kihívásokra vonatkozó rész, ami véleményünk szerint inkább az EU saját érdekeit szolgálja, és nagyon fontos, hogy az Európai Parlament felé történő közvetlen elszámoltathatóságot erősítsük az is aggaszt minket, hogy különböző feltételrendszereket vezettek be a migrációval kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy ez a segély szempontjával ellentétes. Azt reméljük, hogy a feltételrendszert a tárgyalások során majd kiveszik a szövegből. Különböző módosításokat nyújtottunk be a mellékletek szabályozásával kapcsolatban. Néhány példányt egyébként itt a terem elejébe kihelyeztem, illetve a gyermekjogok nem megfelelő képviseletére is szerettem volna felhívni a figyelmet, ezeket kérem, hogy olvassák majd el. Illetve módosításainkban nagyon sok pozitív elemet is bevettünk a meglévő rendeletekből és szabályokból, amelyeket szeretnénk megőrizni, mint például az ECSP, a DCI, és itt az Európai Parlament véleményét is szeretnénk ezről meghallgatni, és néhány védzáradékot, illetve óvintézkedést is beleemeltünk a módosításunkban, az EFSD rendelettel kapcsolatban is fogalmaztunk meg ilyeneket, hogy ne csupán az üzleti és kereskedelmi célokat képviseljük, hanem olyan szempontokat is, mint például a gender kérdése, környezetvédelem, adókikerülés. Ezeket az elemeket vissza kell emelni a szövegbe, hiszen a fejlesztési célok önmagukban nem jelentenek elég óvintézkedést, elég biztosítékot. A 20%-os emberi jogi benchmark esetében az érdekelne minket, hogy ezt hogyan lehet majd érvényesíteni, és hogyan lehet monitorozni. Azt szeretnénk, hogyha a rendelet különböző cikkjeiben külön kiemelésként szerepelnének, és természetesen még nagyon-nagyon sok ötletünk van azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a az emberi fejlesztéssel kapcsolatos 20%-ot érvényesíteni. A gender a javaslatban egy kicsit mellékvágányra szorult, a mellékletekben a nőket és a gyerekeket egy kalap alá veszik, a nők és a gyerekek a beruházás szempontjából egyértelműen különálló csoportok, ezért úgy gondoljuk, hogy ezt így kell tükrözni az eszközben, és az, hogy a e, nemek közötti egyenlőség, illetve a nők emancipációjának kérdését is összekeverik, gyakran ezt is aggályosnak tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy ha ezt a két területet összekeverik, akkor a GEP 2-esben javasolt 85%-os fellépés a gender nemi dimenzió irányába, illetve a konkrét gender alapú intézkedések irányába. Ezeket a benchmarkokat a rendeletnek a főszövegébe főszövegébe kell beilleszteni. Ami pedig a környezetvédelmet illeti, úgy gondoljuk, hogy az eszköz egyáltalán nem ambiciózus, pokoli nyáron vagyunk túl, az éghajlat, a klíma okozott károk egyértelműen megmutatkoztak, és úgy gondoljuk, hogy a szöveg tekintet, a szöveg nem foglalkozik megfelelően ennek a helyzetnek a súlyosságával. Tehát, hogy a fenntarthatóságot akarjuk hangsúlyozni, akkor sokkal komolyabban kell ezzel foglalkoznunk. A civil társadalommal foglalkozó részt üdvözöljük, azonban a civil társadalom a fejlesztés megha- meghatározójaként nem kapott kellő hangsúlyt. Az úgynevezett civil társadalmi eszköz hogyha ezt a földrajzi pillérbe veszik be, azt gondolom, hogy akkor borzasztó sok támogatástól elesik a civil társadalom. Általánosságban azt gondoljuk, hogy jelentős mértékben csökken a költségvetés a nem elszámoltatható rész tekintetében, egy olyan dolgozatot is készítettünk, amely konkrét számadatokat tartalmaz, és a olyan növeléseket, olyan összegemeléseket javasoltunk, amely elsősorban a globális kihívásokra vonatkozik. Végezetül pedig a migráció tekintetében azt gondolom, hogy a migráció ebben az eszközben más hangsúlyt kell kapjon. Úgy gondoljuk, hogy a migrációt mindenképpen a hosszú távú fejlesztési megközelítés kell vezérelje, hiszen a kényszerű lakhely, lakhely elhagyások tekintetében, a migrációs nyomás tekintetében nem tartalmaz eléggé konkrét intézkedéseket, és az irreguláris migráció kezelése, ami az Európai Unió érdekét szolgálja, jelenlegi megfogalmazás szerintünk nem jó, ezt ki kell venni a szövegből. A 10%-os benchmark a biztonság és határvédelmi intézkedésekre, úgy gondoljuk, hogy ezt hátrányosan is fel lehet használni, különösen, hogyha azt látjuk, hogy a fejlesztéshez való megközelítés a jövőbeli bizottságban károkat szenvedhet, ezért természetesen nagyon szívesen együttműködünk önökkel, és nagyon szívesen eszmét cserélünk az eszközökkel kapcsolatban. Merci infiniment aux deux premiers intervenants. Köszönöm az első két hozzászólónak, és akkor most az árnyék eh, előadónak adom meg a szót. Robert Neizerrel kezdünk, és eh, őt pedig Eleni Teokarus, Judith Sargentini, eh, Sanchez, Ignacio Corao és Schaffhausen kollégák követnek. Norbert, tessék. <clears throat> Köszönöm szépen az előadóknak a világos állásfoglalást. Szerintem a jelentéstevés a parlament irányába megfogalmazott követelések helytállóak, sok tényállást világosan kell szerepeltetnünk a szövegben. Örülünk a földrajzi szempontnak, örülünk annak, hogy az SDG kiemelt szerepet kapnak, és hogy a rugalmasság is szerepel a szövegben, illetve szerepelnie kell a szövegben, ez szabatolná azt, hogy elérjük a kellő eredményeket. A parlamentként fontos, fontosnak tartom azt a parlament részéről, hogy szerepeljen a szövegben az, hogy prioritás legyen a szegénység elleni küzdelem, hogy be kell tartanunk a Párizsi megállapodást, és hogy a jó kormányzás területén is jelentős előrelépésre van szükség. Az érintett illetékeseket a fejlődő országokban felelősségre kell vonnunk, de ehhez megfelelő eszközökre van szükség, és ezt világosra kell tenni a jelentésben is. Elnézést kérek, Norbert, egy gyakorlati közleményem van. A portugál eh, tolmácsolás eh, betegség miatt ma nem biztosított, de portugálul lehet beszélni, csak portugálul nem lehet hallgatni az ülést. Köszönöm, tehát ez egy technikai megjegyzés volt. Remélem, hogy ez így működni fog. Eh, jó, hát akkor én németül folytatnám. A jó kormányzás tehát nagyon fontos. A fejlődő országokban az elit munkájának javulnia kell, és ehhez megfelelő eszközre, eszközökre van szükségünk. Szerintem világosan körül kell írnunk azt is, hogy mi legyen a parlament szerepe, és hogyan lehet a parlament szerepét megerősíteni. A migráció területét is megemlítették. Én is úgy gondolom, hogy a migráció gyakorlatilag minden területet érint. Ez részben a tagállami nyomásgyakorlás miatt van így, de szerintem nekünk fejlesztés politikusokként saját álláspontot kell képviselnünk. Persze, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a migrációt megfelelően szabályozzuk, de úgy gondolom, ezt hosszú távon kell megoldani, és nem igazán rövid távú intézkedésekkel. Említették még a gyermekek jogait, a gender problematikáját, az adóelkerülést. Szerintem mindezen területeket világosan szóvá kell tenni a jelentésben is, és még egyszer világosá kell tennünk azt, hogy a mi szerepünk, a parlament szerepe mi legyen ez, ezen új eszköz kapcsán, amely egyébként összességében nagyon sok pozitívummal rendelkezik, de sok területen még nem teljesen világos, hogy hogyan fog működni, és szerintem itt egyértelműsíteni kell a dolgokat. Norbert. Köszönöm Norbert. Madame Sargentini, Madame... Sargentini asszony kap szót, mert az előtte szóló nincs ott. Köszönöm szépen, elnök úr. The um, European Fund for Sustainable Development has been put into this and DG. Úgy gondolom, hogy némileg eltűntek a biztosítékok, mint hogyha az egyik előadó már beszélt volna erről röviden. Jó lenne, hogyha ezt kifejteni. Ez egy új eszköz, amelyről ma szó, szó van. Harcolnunk kellett érte, hogy legyenek biztosítékok az új eszközhöz kapcsolódóan, hogy hozzájáruljon például a szegénység elleni küzdelemhez is. Az önök olvasatában hogyan néz ki a helyzet, jó lenne, hogyha ezt kifejtenék. A másik kérdésem, elnézést, a jegyzeteimbe tekintek, Dolman asszony. Ön említette, hogy az OECD néhány évvel ezelőtt készített egy peer review-t, amelyben az Európai Uniót arra ösztönözte, hogy olvassa össze a különböző forrásokat és legyen rugalmasabb. Azonban az előttünk álló eszközről nem fogalmazott meg konkrét véleményt. Itt egyértelműen források összeolvasztásáról van szó, és rugalmasság is társul az új eszközhöz. Nem teljesen világos számomra, hogy a rugalmasság ki számára lenne kedvező, és nem értem, hogy miért van szükség a források összeolvasztására. Jó lenne, hogyha kifejteni, hogy ön szerint miért szükséges ez. Köszönöm. Lula Sanchez. Sanchez sincs ezek szerint. Nos, Ignácio Corao kap Ő sincs, Schaffhausen úr kap Pas toujours, malheureusement. Voilà, pas, pas encore. Bon, merci, monsieur le président. Euh... elnök úr. Néhány eh, megjegyzés lenne amit megosztanék önökkel. Először is eh, Afrika támogatása. Ez a szomszédság egy milliárd embert foglal magában közeljövőben, és eh, alapvetően ott nem lehet munkát találni, eh, foglalkozást találni ezekben az országokban az én véleményem szerint itt eh, ehhez, hogy megoldják a helyzetet, ehhez eh, egy kis protekcionizmusra van szükség nálunk is, de náluk eh, főleg. Ugyanis ha megnézzük az országok történetét, akkor azt látjuk, hogy ez a fejlesztési protekcionizmus, ez hasznos, ez lenne az első gondolat. Az eszközök. Tényleg olyan eszközöket adunk-e, amelyekkel a fejlődést előidézhetjük, mondjuk pénzügyileg? Nem gondolom, hogy így lenne 2012 és 2018 között ...2600 milliárd eurót költött, költhetett a központi bank a pénz előállításra, ahhoz, hogy adósságot vásároljunk. Ez azonban gazdagságot, jólétet nem teremtett. Ez igaz a déleurópai országokra is, ahova a pénzeket inkább a fejlődésbe lehetett volna befektetni, vagy kellett volna befektetni, és ez nem történt meg, de ugyanez igaz Afrikára is. A második megjegyzésem az leginkább a fejlesztés elő elérésének módozataira vonatkozik. Egy egységes piac egy egységes pénzzel, azaz erőseket erősíti, a gyengéket gyengíti. Egy olyan ügynökségre van szükség, amelyek megcélozzák a déli országok fejlesztését. Ugyanerre szükség Afrikában is. E, ott nem a kormányokkal vagyunk kapcsolatban, hanem az NGO-kkal, akik egyébként nem felelősek a fejlesztésért. Tehát alapvetően e, itt a, fej, a fejlesztés szervez, megszervezésének módjáról és annak problémás voltáról van szó. Köszönöm, Schaffhausen úr. Most pedig Lőzing asszony következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Gondolom, sok célt konszenzuálisan definiálhatunk közösen. A finanszírozás bizonyos aspektusairól vitázunk ma, ezért megpróbálok ezen aspektusokra szorítkozni, jó lenne, hogyha sikerülne ezen szempontok kapcsán egy kicsit pontosabb megfogalmazásokat találnunk. Az Európai Unió külpolitikájában sokat emlegetjük a rugalmasságot. A DEVE szakbizottságban is szólt erről részletesebben már egy kolléga. Jó lenne, hogyha tényleg egyszer vitát folytatnánk arról, hogy mit is jelent a rugalmasság, hogyan értelmezzük azt, és hogy a rugalmasságnak milyen gyakorlati következményei lehetnek. Én magam az AFET szakbizottság tagja vagyok, így az AFET, azaz a külpolitika szempontjából nézem ezeket a fogalmakat. Sokszor szóba kerül a különböző külpolitikai eszközök összeolvasztása és a különböző szakpolitikai megközelítések ötvözése egymással, a biztonságpolitika, a fejlesztéspolitika és a védelmi politika egyes meccés pontjairól is sokat beszélünk. Az egyik kolléga említette már a migrációs politikát, Bennem elsősorban az a kérdés merült fel, hogy egy fenntartható fejlesztés politika szempontjából mennyire van értelme a migráció elleni küzdelemről beszélni, hiszen általában a migráció elleni küzdelemről beszélünk, és nem a migráció szabályozásáról. Hogyha megnézzük az egyes eszközöket, azt láthatjuk, hogy az eredetileg fejlesztéspolitikára vagy jó kormányzásra szánt források egy részét sokszor a gyakorlatban határvédelmi intézkedésekre fordítják. Az afrikai országokkal való együttműködés a gyakorlatban szinte teljesen kimerül abban, hogy fellépjünk a migráció ellen. Ezért az én kérdésem elsősorban az, hogy az NDICI keretein belül ez az együttműködés, fejlesztéspolitikai együttműködés mennyire vezethet fenntartható fejlődéshez, és az is érdekelne, hogy a biztonságpolitika és a migráció elleni küzdelem összeolvadása önök szerint valóban tényleg a békéltetést szolgálja-e, és a fenntartható fejlesztés politika előmozdítását, és az is érdekelne, hogy önök szerint ezen területek összeolvadásából milyen dinamika jön létre. És persze a rugalmasság kevésbé meghatározott fogalmával kapcsolatos is érdekelnének a, érdekelne a véleményük. Köszönöm. Két percnél többet ne nagyon beszéljenek, mindenki tegyen erőfeszítést. Heidi Hautala asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szerintem van okunk aggodalomra. Ugyanakkor nyilván megvannak az érdemei ennek az eszköznek és a rugalmasságnak, ez jó lehet, illetve a tematikus és a földrajzi programok összeegyeztetése szintén jó ötlet. Ugyanakkor nem szeretem kiönteni a gyereket a vízzel, és ezt hallom a két előző meg felszólalótól is, hogy elveszett a középpontból a szegénység felszámolására irányuló erőfeszítés, és én azt szeretném, hogy ezt visszahozzuk a tevékenységünk középpontjába, ami a stabilitás és béke eszközöket illeti, ezek is, ezek is, ezeket is be kell venni a kezdeményezéseink közé. Eh, az örömteli, hogy az, az nem jó, hogy eh, a közös eszközben elveszik egy csomó korábbi fellépés. 22 szakpolitika tűnt el. Erről mit gondolnak a szakértőink? Mi legyen ennek az eszköznek a célja, a stabilitás és béke rendszerében, illetve vonatkozásában, illetve jelenleg most eh, a katonai képesség kiépítésére koncentrálunk, ami azért is meglepő, mert eh, van egy békeeszközre vonatkozó javaslat a tanács előtt. Mi ennek az egésznek az olvasata önök szerint? És eh, Hallottunk fontos elvekről az OECD részéről, hogy hogyan valósulhatnak meg ténylegesen a fenntartató fejlesztési gólok, célok. De ténylegesen ennek van valami nyoma ezzel az eszközön? És gyakorlatilag ezzel Szargetini asszony kérdését ismétlem meg, hogy az önök által ismertetett elveket mennyire tükrözi le ez az eszköz. Köszönöm. A Fejlesztési Bizottság elnöke Linda McEwen következik. I've got questions really. Köszönöm, elnök úr. A kérdésem az leginkább a bizottsághoz szól, illetve a külügyi szolgálathoz, és nem annyira a vendégeinkhez, és tudom, hogy a bizottság is szót fog kapni majd. Teljes mértékben egyetértek a Concorddal abban, hogy a fenntartható fejlődési célok eh, hiányoznak, nem elég hangsúlyosak, eh, és eh, a szerződéses kötelezettségeink, miszerint a fejlesztés a szegények érdekeit kell, hogy szolgálja, ez sem valósul meg igazán. Nem tudom, hogy látnak-e problémát azzal, hogy megerősítsék a jelentést, a javaslatot ebből a szempontból, illetve ugyanez a helyzet a nemi eh, kérdésekkel, a lány, eh, lányok eh, helyzetének javítása. Ugye itt korábban elhangzott egy olyan ígéret, hogy ez a legfeministább bizottság lesz az EU történetében. Nem tudom, hogy ezzel mi lett, és ebben a dokumentumban, illetve más dokumentumokban nem lehetne megerősíteni az egyenlőség kérdését láttuk a jelentést, az ICC jelentést tegnap, és ott is kiderült, hogy sokkal többet kell tenni, szakpolitikai koherenciára is szükség van. Az OECD-hez mégis van kérdésem, és a bizottsághoz is. Kind of easy to have... Könnyű ugyanis azt mondani, hogy legyen a politikán koherens, de az OECD mérje a belpolitikák koherenciáját, illetve hogy az mennyire koherens a külpolitikával. Én emlékszem arra, hogy egy általam támogatott lobby azt a nézetet vallotta, hogy az EBB ne támogasson szénerőműveket, miközben Európában mégis ezt tesszük. Mármint, hogy külföldön ne támogasson. A, a politikának tehát hitelesnek kell lenni, globálisan is, de ehhez az kell, hogy Európán belül a politikánk megfeleljen az Európán kívüli kötelezettségvállalásainknak. Tehát a tanács előtt lesznek az autó, gázkibocsátási szabályok, stb. Tehát ezekben a témákban e, úgy kell megnyilvánulnunk, hogy koherens legyen, mert csak akkor lehetünk kifelé hitelesek. Ne csak a külpolitikánkra figyeljünk a hitelesség, illetve koherencia szempontjából. Szeretném azt is, hogyha a bizottság megerősítené a CSO-knak szóló pénzeket. tudom hogy a CSO költségvetési sorra rá fognak például holnap egy konferencián kérdezni. A bizottságnak válasza erre az, hogy a földrajzi beosztású költségvetési sorokból a pénz egy része rendelkezésre áll, de jó lenne ezt tisztázni. Ami az EFSD-t illeti, az argentini asszony már ezt eh, felvetette. Eh, ez egy nagyon új eszköz volt, még alig kezdtük el a pénzek elköltését, és aztán beintegrálják az új programba. Jó lenne ezzel kapcsolatban is világosság. Eh, nagyon sok mindent összevonnak, de mégis mi lesz a változás? Mit akarnak megváltoztatni ahhoz képest, hogy a dolgok működnek? Mert természetesen jönnek a lobbik az EBB-től és a Fejlesztési Banktól, de mit, mit akarnak megváltoztatni, és miért, hogy megértsük, hogy a beruházási háttér hogy fog kinézni. Egyébként én ezzel egyetértek, Gánában jártam a múlt héten, és ott láttam, hogy az afrikai országok szeretnének elmozdulni, nem annyira segélyeket akarnak kapni, hanem befektetéseket, amelyek munkahelyeket teremtenek. De mi ez a lépés? Hogyan fog ez a valóságban kinézni ez az előrelépés? Köszönöm, Linda. Préda kollega kap most szót, aki társelőadója ennek az eszköznek. Köszönöm. Én a DEVE tagjaként szeretnék megszólalni, és tenni egy megjegyzést Afrika fontosságáról, amit itt aláhúztak, illetve arról, hogy a politi- Afrika politikánk legyen koherens. Itt meg akarom jegyezni, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy Afrikának fontosságot kell tulajdonítani, de ez nem azt jelenti, hogy feláldozzuk a szomszédságpolitikánk egy részét, mondjuk Észak-Afrika vonatkozásában, mert látom, hogy van egy kísértés arra nézve, hogy a déli szomszédságot átalakítsuk, és beintegráljuk, mint egy Afrikába. Tehát látjuk már ezt az átrendeződést. Én azt gondolom, hogy egyébként ez egy rossz út. Én azt gondolom, hogy Afrikának több fontosságot kell adni, miközben megtartjuk az észak-afrikai különpolitikát. Nem szabad elfelejteni a csendes óceán és a karib térséget sem, hiszen ott van egy egységes politikánk, amely összevonja Afrikát a csendes óceánnal és a karib térséggel, és ez azonban nem szabad, hogy azt jelentse, hogy azzal, hogy Afrikára koncentrálunk jobban, megfeledkezünk a csendes óceánról és a karibi térségről. Érdekes lenne átgondolni a földrajzi besorolásokat, mert az felforgathatja a jelenlegi helyzet az új eszköz szakpolitikai besorolását. Köszönöm. Verkapera asszony következik. Kiitoksia puheenjohtaja. On äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni... Köszönöm szépen. Nagyon örülök, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fejlesztés, a fejlesztést az Európai Unió egyre növekedő mértékben finanszírozza, annak érdekében, hogy Afrikában felszámoljuk a szegénységet és nagyon lényegesnek tartom annak hangsúlyozását, hogy a kereskedelmi partnerségek fontosságáról beszéljünk. A javaslat ezen részét nagy érdeklődéssel olvastam. A fejlesztési finanszírozás és koordináció az Európai Unióban ennek egyik eleme az lehet, hogy a nemzetközi emberi jogi jogszabályok szerinti kötelezettségek kiinduló pontot szolgáltassanak a fejlesztési támogatáshoz és a fejlesztési együttműködéshez. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni az emberi jogok fontosságát, a fejlesztési támogatás finanszírozásának összefüggésében. Másodszorban pedig szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Uniós tagállamok közül sokan nemzeti együttműködési megállapodásokat kötöttek harmadik országokkal a fejlesztés összefüggésében. Milyen jellegű koordinációt végeznek a nemzeti finanszírozással kapcsolatban? és amikor az Európai Uniós költségvetésből Afrikának biztosítunk támogatást, a tagállamok saját finanszírozási csatornákkal is rendelkeznek az afrikai fejlesztési támogatások tekintetében. Milyen jellegű koordinációt valósítanak meg? Madame Spinelli. Hozzászól Spinelli asszony. Grazie, Presidente. Io vorrei, eh, come mm, rapporto. Köszönöm szépen, elnök úr. Én vagyok a Libe Bizottság véleményének az előadója, és ebben a minőségemben szerettem volna kifejezésre juttatni teljes egyetértésemet Albahin asszony hozzászólásával kapcsolatban, a Concord képviselőjével kapcsolatban, és eh, nagyon sok ponttal egyetértek, például az, hogy mennyire fontos, hogy a civil társadalmat, az NGO-kat partnerként kihangsúlyozzuk az eszközzel kapcsolatban, ez kulcsfontosságú, az is fontos, hogy hosszú távú politikákat dolgozzunk ki, amelyek célja a szegénység felszámolása. Illetve az éghajlat katasztrófa elleni küzdelem egészen konkrétan egyetértek azokkal a kérdésekkel, amelyeket a rugalmasság tekintetében felvetettek. Ugyanis szeretném, hogyha elkerülnénk annak figyelmen kívül hagyását, hogy melyek a legkiszolgáltatottabb országok legégetőbb szükségletei. Itt most azokra az országokra gondolok, amelyek a kevésbé fejlett országok, például a Szaharától délre található országok. A rugalmasságnak tehát a szakpolitikai célok összefüggésében kell megvalósulnia az Európai Unió részéről. Ugyanakkor Az elsődleges célkitűzésnek mindenképpen a fejlesztésnek kell lennie, nem pedig a geostratégiai szempontoknak, amelyeket az Európai Unió érdekei vezérelnek. Én magam ellenzem a feltételrendszert, hogy a fejlesztést és a biztonságot, védelmet összekössük a migráció ellenőrzés alatt tartásával. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlament részéről a bizottság javaslatával kapcsolatban azt a véleményt fejthetnénk ki, hogy tájékoztatni kell az Európai Parlamentet a döntések meghozatalakor, különösen, hogyha sürgősségi jellegű döntések születnek. Úgy vélem, hogy hasznos lenne megtalálni annak módját, hogy az Európai Parlament rendszeres, éves ellenőrző szerepet tölt csömbbe a rendelet végrehajtásával kapcsolatban született jelentéseknél. Illetve végezetül azt szeretném elmondani, hogy fontos lenne jobb hangsúlyt létrehozni, kialakítani a tematikus és a földrajzi pillér között. A földrajzi pillér ugyanis inkább a geopolitikai döntésektől függenek, amelyek nem feltétlenül fontosak a kiszolgáltatottabb országoknak. Köszönöm. Köszönöm, Spinelli asszony. Az Európai Parlament szerepe, amiről ön is beszélt, az nagyon fontos, ugyanis azt a feladatot, amit mit csinálunk, azt nem végzi el semmit, senki más helyettünk. Az utolsó hozzászóló, Scholz úr. Másfél perc kérem, mert eh, ha túllép ezen, akkor a vendégeinknek nem lesz elég ideje válaszolni. Köszönöm, elnök úr. Két újabb szempontot szeretnék megemlíteni. A két fő téma, amelyről beszélünk, a rugalmasság és a mainstream módszer. Ha őszinték vagyunk, és szerintem Finnasszony nagyon jól fogalmazott, akkor hogyha az ENSZ fenntarthatósági céljait tartjuk benchmarknak, és ezeket próbáljuk érvényesíteni, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy ez az egész eszköz mennyire lesz működőképes, ha az eszközön belül nem látható, nem világos, hogy a különböző címek vagy költségvetési sorok között hogyan tologatjuk a pénzt ide-oda. 2,3% a parlament célja a többéves pénzügyi keretre való tekintettel. Reméljük, hogy a tanácssal folytatott tárgyalásokkal is, betart, tárgyalásoknál is ragaszkodunk ehhez. A kérdés az, hogy ez alatt hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a mainstreaming lesz a fő kritérium továbbra is a fenntarthatóság kapcsán. Már nincs sok időnk a 2030-as agenda végrehajtásához. Nem indulhatunk ki abból, amiből eddig, hogy mások számára folytatjuk vagy alakítjuk ki a fejlesztéspolitikánkat. A fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés maga a cél az adott országokban. Hogyan tudjuk tehát más szóval elérni azt, hogy 2050-re az afrikai lakosság önmaga tudja biztosítani a saját maga fejlődését, hiszen máskülönben egyszerűen csak ontjuk a pénzt a fejlesztéspolitikába, de nem lesz az egésznek hatása. És most eljutottam a második dologhoz, amit meg szeretnék említeni. Fontos, hogy az Európai Parlamenté legyen a pénzügyi eszközökön belül a források ellenőrzése. Az AFET, a DEVE és az INTA bevonásával. Más szóval lehetőségünk kell, hogy legyen arra, hogy korrekciókat végezzünk, hogyha a források odaítélése nem zajlik megfelelően. Én ezért szeretném azt, hogyha delegált jogi aktusok révén oldanánk meg a dolgot, azért, hogy a parlament maga is cselekvőképes maradhasson ezen a téren. Maximum 3 minut per... Kérem, akkor most maximum 3 perc erejéig Filip Fernández Sol következik, aki a DG Refco igazgatója. Öné a szó. Thank you. Um, it's going to be a bit challenging to... Köszönöm szépen, azért nem lesz egyszerű reagálni az elhangzottakra és válaszolni a feltett kérdésekre mindössze három perc alatt. Először is köszönöm, hogy ezt a meghallgatást megszervezték, hiszen pontosan időszerű ez a vita, és nagyon örülünk annak, hogy az AFET és a DEVE kollégái, illetve a különböző főigazgatóságok képviselői egy asztalnál üljenek, hogy megtárgyalják ezeket a kérdéseket. És nagyon jó ötlet, hogy ezzel a két külön panellel foglalkozunk. Ugyanazt a kérdést tesszük fel mindannyian, hogyan maradhatunk globális szereplő, ként fenn, és hogyan tudjuk érvényesíteni az Európai Unió befolyását, ugyanakkor tartsuk magunkat az értékeinkhez, miközben befolyásoljuk a globalizáció alakulását, és hogyan vezérelje ez a világban végzett tevékenységünket. Úgy gondoljuk, hogy az eszköz reformjával kapcsolatban ezek nagyon fontos kérdések, és az első válasz a 2030-as eh, agendában található, az ugyanis most már nem egy milleniumi fejlesztési agenda, hanem a 2030-as agendához 15 tagállam csatlakozott, Németországban, Finnországban, Madridban, Párizsban, Hágában, és küzdenek azzal, hogy érvényesítsék a 2030-as agendát, ahogyan a partnereink is, legyen az a Balkánon, Latin Amerikában vagy Afrikában. Tehát ez egy globális kihívás, és az Európai Uniónak a feladata, amely nagyon keményen az önök együttműködésével pedig önök, akik itt vannak, képviselte az érdekeit, és a mi dolgunk az, hogy az Agenda 2030 az, ahogyan a dolgunkat végezzük, és ennek kell az alapul szolgálnia. Fontos, hogy az ENSZ-el együttműködjünk, közös programokat alakítsunk ki, annak érdekében, hogy az Agenda 2030 kapcsolatban nagyon nagy munka vár ránk, ezt el kell végeznünk, mutatókat kidolgozni, stb. De felvezetésképpen elmondhatjuk, hogy ezt a PCSD módján, tehát a szakpolitikai koherencia módján is meg lehet valósítani, ez is lehet egy kiinduló pont, illetve Linda megjegyzéseire reagálnék, illetve a szakértők megjegyzéseire, hogy együtt kell dolgoznunk. Holmbuk képviselő jövő héten a KAPA és a szakpolitikai, fejlesztési szakpolitikai koherenciával foglalkozik egy meghallgatás keretében, illetve Linda javasolta még, hogy a tanácsal is beszéljünk erről, azt gondoljuk, hogy a tagállamoknak kell foglalkozni a belső fejlesztési szakpolitikai koherenciával. Ugyanis nem arról van szó, hogy megpróbáljuk ezt kiáltani mindenki arcába, hogy legyen szakpolitikai koherencia, hanem hogy ezeket a területeket, a különböző területeket az Agenda 2030 és a szakpolitikai koherencia szempontjából vizsgáljuk meg és közelítsük meg. Szeretnék köszönetet mondani annak a szakértőnek, aki, a jól értettem, úgy mondta, hogy a bizottság javaslata az eszközzel kapcsolatban különböző problémáktól szenved, de alapvetően egy megalapozott javaslat, amely lehet együttműködni. Úgy gondoljuk, hogy ha globálisan megnézzük globális szempontból azt, hogy hogyan irányítjuk a fejlesztési politikákat, a külpolitikát, a szomszédsági politikát, a migrációs, az emberi jogi, a gender politikát, tehát az összes ilyen dolgot, ezeket mind-mind együtt kell vizsgálni. Megjegyzéseket hallottam azzal kapcsolatban is, hogy a 2030-as agenda a emberi jogok, gender témáit jobban kell hangsúlyozni, úgy gondoljuk, hogy ezek megoldhatók, és kérdezném, hogy a szakértők tudnak-e olyan tagállamról, amely 85%-os genderintézkedési célt bevezette, törvény szerint bevezette, van-e ilyen tagállam, vagy a, az emberi fejlesztési, humánfejlesztési célt bevezette a saját jogszabályaiban, Nos, ezzel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy a szakpolitikai kötelezettségvállalásaink mellett kiállunk, a bizottság is ezt teszi, de én magam egyébként egyetlen olyan tagállamról nem hallottam, amely ezt kötelező érvényű jogszabályként bevezette volna az együttműködési fejlesztés tekintetében. Számos téma merült fel az IFSD-vel kapcsolatban. Az új EFSD-t, az MDC szabályok szabályozzák, és a, azt nem tudom, hogy most ezt hogyan tudjuk szabályozni a jövőben, nem tudom, hogy a 92%-os daknak való megfelelőség elfogadható-e az Európai Fenntartható Fejlődési Alap tekintetében, tehát az FSD tekintetében a fejlesztés hatékonysága, éghajlatváltozás, e, a gender intézkedési tervre való utalás, ez jelen pillanatban az Európai Fentartható Fejlődési Alapban azért szerepel, mert ugyanolyan szabályok alapján működik, szemben azzal, ami ma a kezünkben van. Bármilyen fenntartható fejlődési alap vagy külügyi mandátum tekintetében a finanszírozás nem lefog, átfogó módon jelenik meg a kezdő pillanattól kezdve, hanem a földrajzi szempontok vezérelik, tehát hogy a partner országainkkal milyen kapcsolataink vannak. Ezért a magatartásban, a hozzáállásban való megváltozás jellemzi ezt a jelenlegi eszközt. Végül, de nem utolsó sorban a kérdésem a migrációval és a biztonsággal kapcsolatban a következő, hogy azt mondjuk, hogy a migrációval nem foglalkozhatunk, mert ez Európa érdeke, tehát Kenyában, Etiópiában, Peruban, Brazílban, Brazíliában már megtettük, foglalkoztunk a migrációval, de más országokban meg nem. Hát én ezt most nem értem igazán, hogy most egyes országoknál milyen foglalkozhatunk a migrációval, másoknál pedig nem. Az Európai Bizottság tevékenységét az Európai Uniós Trust alappal kapcsolatban ezt vizsg- nyomon követték, figyelemmel kísérték, és azt gondolom, hogy amit ott tettünk, azt fogjuk folytatni a jövőben is. A földrajz és a tematikus szempontok esetében pedig azt mondanám, hogy igen, a földrajzi szempontok nagyobb hangsúlyt kapnak, hiszen azoknak lesz a nagyobb hatása több eredményt hozhat, és jobb eredményt hozhatnak. De jobban kell egyeztetni a tagállamokkal, segít abban, hogy az Agenda 2030-at jobban végrehajtsuk, és segít abban is, hogy jobban hallgassunk a partnerországokra nem értek egyet azzal, hogy a tematikus megközelítés figyel jobban oda a partnerországok igényeire. Ez nem igaz. Szerintem a tematikus rész inkább az Európai Unió érdekeit képviseli. Miriam Ferran és egyéb kollégáim is itt vannak, vannak olyan kérdések, amelyeket esetleg ők reagálhatnának a feltett kérdésekre, a bizottságnak feltett kérdésekre, ugye egyetértenek. Si, je serai amené à couper la parole aux intervenants euh, qui vont suivre. Én euh, Félix Fernández Show után következő hozzászólók 20 euh, szólás, hozzászólását szeretném erősen megnyírbálni, eh, mert különben nem lesz időnk. Eh, a következő hozzászólónk eh, Filiberto Seriani gondi, osztályvezető a külügyi szolgálattól. Köszönöm. Szerintem mind a két előadás elég érdekes volt mm, pozitívan rávilágított a fejlesztési politikák koherenciájára, illetve arra, hogy az NDIC az a szakpolitikák és az eszközök közti nagyobb koherencia irányába mozduljon el. Egy dolog, egy megjegyzés a szakpolitikai koherenciákkal kapcsolatban tudom, hogy vannak megjegyzések a kereskedelempolitikával, az agrárpolitikával kapcsolatban, illetve hogy ezek hogyan viszonyulnak a szakpolitikai keret többi elemével, eleméhez. De itt most idézném azt, amit Mogherini asszony is mondott, amikor a migrációról és a biztonságról van szó, és amikor a félelem az, hogy az oda csoportosított erőforrások azok esetleg a fejlesztésnél hiány, fognak hiányozni. Én azért látom ezt fordítva is hogyha megnézzük, hogy amikor a száheli G5-öket támogatjuk, vagy Afrikát támogatjuk, akkor amit sokan migrációs vagy biztonsági kérdésként azonosítanak, az gyakorlatilag a az instabilitás gyökereinek kezelésével egyenértékű, és ilyen értelemben támogatja a fejlesztést, eh, és aláhúzza a, az összefüggéseket, a fejlesztés, a fejlődés és a biztonság között. Tehát ebből a szempontból szerintem ez egy pozitív fejlemény, nem pedig egy negatív. Volt eh, megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy eh, van kockázata annak, hogy rövid távú célokat tűzünk, és ne hosszú távúakat. Eh, azért elmondom, hogy 75% a földrajzi programokra van szentelve az NDC-nek, C-nek, és eh, ezek hosszú távú programok, ami a tematikus programokat illeti, eh, ezek is alapvetően hosszú távú megközelítésűek. A dakabilitás 92%-os aránya pedig szintén fedezi, vagy megoldja ezt a problémát, ami a rövid és hosszú távú célok között feszül. A cél az, hogy gyorsabban tudjunk reagálni az új kihívásokra, ez a cselekvési képességünket nagyban javítja majd globálisan. az, hogy az EU és a tagállamai fellépéseit hogyan lehet kiegészíteni egymással, 60 országban már közös programozás van, és közös megvalósítás irányába mozdulunk el, ami szerintem elég bátorító. Az utolsó megjegyzés. Utaltak arra, hogy szabályos időközönként kapjon a parlament információt az új eszközökkel kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy tényleg rendszeresebb kell, hogy legyen ez az eszmecsere, és a szakpolitikai ciklushoz kell, hogy igazodjon ez, nem pedig az administratív ciklushoz. Állunk elébe, mert úgy látjuk, hogy a parlament számára ez fontos. És talán az utolsó megjegyzés. Azok a szakpolitikai fellépések, amik hiányoznak az új eszköz egyes részeiből. Nos, a javaslat alapja az az, hogy az eszköz az a finanszírozásról szól, a szakpolitikák pedig majd egy más dokumentumban lesznek megfogalmazva. Ezen persze lehet javítani, ha önök javaslatokat nyújtanak be, de én azért nem szeretném, hogyha nagyon sok konkrét cél fogalmazódna meg egy eszközben, mert akkor egy olyan eszköz, amelynek a célja, hogy rugalmas legyen és koherens, túlságosan merevé válik a nagyon konkrét célok miatt. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Hans Jensen úr kap szót, és a bizottságának raportőre ő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok a vitához. Hans Jensen vagyok, Eindhoven közelében, Hollandiában vagyok polgármester, és eh, úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata az NDI vel kapcsolatosan nagyon fontos, az Európai Unió a világon vezető szerepet játszik a fejlesztéspolitikában, erre büszkék lehetünk. Fontos és ambiciózus javaslattal van dolgunk, hiszen az éghajlatváltozás, az urbanizáció és a migráció kihívásai jelentősek, persze még más egyéb kihívásokat is ide sorolhatnék. Örülünk annak, hogy mindkét pillérben kiemelték a helyi és regionális hatóságok fontosságát. Vannak azonban különböző agályaink is, például a közvetlen finanszírozásra való utalás hiányzik a javaslatból. Ez eltűnt a szövegből. Remélem, hogy ennek valós oka van. Lehet, hogy ez összefügg a társfinanszírozás iránti magas kereslettel. Minden esetre biztosítanunk kell azt, hogy a finanszírozás hozzáférhető. Kérdés az is, hogy a fejlesztés politikában való részvétel hez milyen méretűnek kell lenni egy szervezetnek. Nem mindig az a jó, hogy egy szervezet feltétlenül a lehető legnagyobb, és akkor elérkeztünk a rugalmassággal kapcsolatos vitához is. Elnök úr, a kutatások azt mutatják, hogy az SDG-k jelentős hányada elérhető azáltal, hogy bevonjuk a helyi hatóságokat, önkormányzatokat, akik a polgárok közvetlen közelében tevékenykednek. Legyen szó szomszédságpolitikáról, vagy akár a bővítési politikáról, az Európai Uniónak mindig azt kell kitűznie célul, hogy a lehető legalacsonyabb szinten hajtsa végre az egyes lépéseket. Biztos vagyok abban, hogy ezt figyelembe tudják venni a javaslat kapcsán. Köszönöm. A parola Madame Nadine Köszönöm, Nadine Chrysostennek adom meg a szót, aki az ENSZ képviseletében van itt. Also, thank you very much uh, for the... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy az ENSZ brüsszeli képviselete nevében hozzászólhatok a vitához. Elolvastuk a, jelentés, a jogszabálytervezetet, meghallgattuk persze a hozzászólásokat is. Sokan elmondták már, és mi is ezt javasoljuk az SDG kapcsán, hogy ezeket még inkább kiemeljük, megerősítsük a szabályozás egészében. Fontos szem előtt tartanunk a, azt az elvet, szerint senkit sem akarunk magára hagyni. Ez a 2000, Agenda 2030-ban is fontos szerepet játszik. Nagyon fontos kiemelni a legsérülékenyebb társadalmi csoportokat, akikre külön kitér az NDICI is. Ami a földrajzi szempontú és tematikus programokat illeti, azt látjuk, hogy a finanszírozás jelentős része irányul a földrajzi pillérre, viszont egy csekély része irányul csupán a tematikus pillére. Jelen pillanatban nem látunk semmilyen garanciát arra, hogy azok az ágazatok, amelyeket elsősorban a tematikus programok ölelnek fel, ilyen például az oktatás, a készségfejlesztés, az, az egészségügy és így tovább, hogy ezeket prioritásként kezelik majd a jövőben. Szeretnénk együttműködni az érintett partnerekkel annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az új NDIC szabályozásban ennek kiemelt szerep jut ezeknek a területeknek. Aztán a szociális inklúzió, vagy társadalmi inklúzió és készségfejlesztésre nézve, illetve az emberi erőforrás fejlesztésre nézve egy jóval nagyobb borítékot szánt a korábbi javaslat, mint a jelenlegi. Mi azt szeretnénk, hogy itt, itt egy 20%-os aránynál maradjunk meg, amely az alapvető szociális szolgáltatásokra vonatkozik, és valamilyen módszertanra is szükség lenne a benchmarkok méréséhez. Emellett világos fogalom meghatározásra lenne szükség az emberi erőforrás fejlesztés és a társadalmi inklúzió kapcsán. Külön ki kellene térni az oktatásra, az egészségügyre, a foglalkoztatásra és a e, szociális védelem kérdésére is a szövegben. Ami a gendert illeti, az NDICI javaslat felhívja a figyelmet a nők egyenjogúságának fontosságára és a gender kérdésre. Mi azt javasolnánk mégis, hogy az egész javaslatban kerüljön kiemeltebb helyzetbe a gender kérdés, és legyen egy az egyenlőséghez kapcsolódó benchmark is, összhangban a gender cselekvési tervel, és legyen a nemek közötti egyenlőség az egyik kimondott célkitűzés ez NDICI-nak, ami az éghajlatváltozást illeti és a környezetvédelmet. Szeretnénk hangsúlyozni, mennyire fontos az, hogy konkrétan a környezetvédelmi célokba is befektessünk, és hogy elérjük az éghajlatváltozással szembeni rezilienciát, és alkalmazkodni tudjunk. A migrációval és a menekültügyjel zárnám mondandómat, itt azt javasolnánk, hogy a megerősített pénzügyi támogatás, amelyet a jelenlegi javaslat tervezet előír, összefüggjön azzal a globális megállapodással, amely a biztonságos migrációra és menekültügyre vonatkozik. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Most megadom a szót annak a két személynek, akik elkezdték ezt a vitát, Ebba Dolmannak, az e OECD részéről, és aztán Alva Finn asszonynak. Dolman asszony önkezdő. Köszönöm szépen, elhangzott egy kérdés az OECD ajánlásaival kapcsolatban 2012-ből, illetve a közelmúltból az OECD nézete ezzel kapcsolatban az egy tág, széleskörű vita eredményeként születhet meg, amelyben mindegyik OECD donorország részt vesz, ezért ez októberre erre októberbe fog sor kerülni majd. Úgyhogy ezzel kapcsolatban egyet tudok mondani. Linda McKeven vetette fel, illetve többek is, hogy mennyire fontos a belső intézkedésekkel is foglalkozni a politikai, szakpolitikai koherencia tekintetében, és azt gondolom, hogy a fejlesztési szakpolitikai koherenciának mindig ez volt a célja elfben, de gyakorlatban nagyon nehéz ezt megvalósítani, hiszen ez az intézményi felépítésből fakad, a szakpolitikai koordinátorok ugyanis nagyon gyakran a külügyminisztériumokkal dolgoznak, ezért nemzeti szinten nagyon nehéz megfelelő hatáskörrel rendelkezni, és azonosítani azokat a potenciális szinergiákat, illetve kompromisszumokat, amelyek a szakpolitikai döntéshozatali folyamatot jellemezhetik. Azt gondolom tehát, hogy a szakpolitikai koherencia a teljes szakpolitikai közösségen átível, és gyakorlatilag a kidolgozástól a végrehajtási szakaszig jellemzi azt. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a nagyon támogató megjegyzéseket. Azt látom, hogy a gender, a több SDG, fejl, eh, humánfejlesztés és társadalmi befogadás tekintetében nagyon nagy támogatást kaptam. Az egyik kérdés az volt, hogy mit csináljunk a rugalmassággal. Az egyik eh, képviselő azt javasolta, hogy kössük össze az SDG-vel, a fejlesztési célokkal, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó, hiszen egy kölcsönös elszámoltathatóságot biztosítana a rugalmassági mechanizmus tekintetében. Azt gondolom, hogy talán a bizottság részéről nem tudom, hogy ére, értették-e, hogy a földrajzi és a tematikus szempontot hogyan tekintettük. Azt gondoljuk, hogy valóban több földrajzi szempontra van szükség, és a konkordálás pontjaként azt gondoljuk, hogy kevesebb volt a tematikus megközelítés abból fakadóan, hogy olyan nagy a rugalmasság, ezért a földrajzi megközelítéssel egyetértünk, és talán azt mondanánk, hogy talán egy kicsit kevesebb rugalmasságot kellene biztosítani annak érdekében, hogy a tematikus pillér hasznos legyen. Jelen pillanatban ugyanis gyakorlatilag nem lehet kihasználni azt a kevés támogatást, amiben ez a terület részesül. Volt néhány kérdés azzal kapcsolatban, hogy hogyan látjuk, vagy hogy milyennek gondoljuk a szegénység felszámolásának megerősítését, és a hármas cikkkel kapcsolatos módosításra utalnék, a nyolcas cikkhez, illetve a preambulum bekezdésekhez és terjesztettünk be módosításokat, tehát fenntartható fejlődés, egyenlőtlenségek felszámolása, fenntartható fejlesztési célok, ezeket az elemeket mind-mind az eszköz központi elemévé kell tenni. Az egyik képviselő a civil szervezeteket említette. A civil szervezetek, és különösen az olyanok, mint a Save the Children, Körülbelül száz éve vesznek részt, vagy veszünk részt a fejlesztési együttműködésben, minisztériumokkal működünk együtt Európában, és azon túl nem azt mondom, hogy mindennek civil szervezeteken keresztül kellene zajlania, hanem azt mondom, hogy a jelenlegi környezetben a civil társadalom, a civil szervezetek, a nem kormányzati szervezetek kiemelt szerepet játszanak abban, hogy demokratikus, pluralisztikus társadalmak jöjjenek létre és maradjanak is fenn. Ezért azt gondolom, hogy igen, a civil társadalom szerepét egyértelműen meg kell erősíteni. Azt gondolom, hogy néhány dolog még, amire szerettem volna válaszolni, az IFSZ-vel kapcsolatban, illetve daknak való megfelelőségről, ez elhangzott már az EFSD rendeletében is, és a rendelet egyértelműen előírja, hogy a korábbi EFSD keretében, tehát Európai Fenntartható Fejlődési Alap keretében megvalósított programok tekintetében és a DAC-nak való megfelelőséget kell igazolni. Azt gondoljuk, hogy a korábbiakhoz képest ezt a küszöbértéket egy kicsit lejjebb vitték, és tudom, hogy később majd beszélnek erről, de mi azt szerettük volna biztosítani, hogy a biztonsági együttműködési hozzáférés egyős, elsősorban az emberi biztonságot helyez előtérbe, közösségi megközelítésben, nem pedig állami megközelítésben. Ugyanis, hogyha ez túlságosan ebbe az irányba megy el, akkor a fejlődés, a fejlesztés mellékvágányra kerül. És még valami eszembe jutott, hogy a tagállamok, az Európai Uniós tagállamok egy, megállapodnak-e, vagy egyetértenek-e az SDG-kkel és a GEP-el. Hát Ausztriának az alkotmányában szerepel a gender alapú költségvetés, és azért az, annak oka, hogy a klímacélokat nem érjük el, az azért van, mert ezek nem kötelező érvényűek jogilag, nem kötelezőek. És hogyha a tegnapi IGCC e jelentést elolvassuk, ez elképesztő. Úgyhogy muszáj lenne, hogy Európa legyen a remény lángja annak érdekében, hogy ezeket a célokat el is érjük. Köszönöm. Köszönöm. Ritkán ér az a megtiszteltetés, hogy Frankenget mutathatom be, konferálhatom fel. Ő is luxemburgi, senki sem lehet tökéletes. Je ne passerai du tout commentaire à, cette, à cet égard. Hát ezt most nem kommentálnám. Hölgyeim és uraim, sajnos nem tudtam végig itt lenni. Egy választási megfigyelői misszión fogok részt venni, és azzal kellett foglalkoznom. Nos, ami a lezáró nyilatkozókat illeti, általában ugye arra kell reflektálni, ami elhangzott itt. Nos, igen, a migráció, arról ne beszéljünk sokat. Én egyébként, eh, nekem az a meggyőződésem, hogy eh, szükségszerűen eh, lesz az elkövetkezendő években egy hatás a globális migráció kezelése, annak megértése, vagy azzali szembenállás egy globális logikában látjuk, hogy ugye lesz majd egy globális paktum a migrációval kapcsolatban az év végéig, amelyből aspirációt vonhat a, a mi szakpolitikánk is. Különböző ágazati politikákat valósíthatunk meg, amelyeknek semmi köze nincs a migrációhoz gondolnánk. Ami pedig az általános megközelítést illeti ennél az egységes eszköznél, én úgy gondolom, hogy bizonyos mantrákat le kell tesztelnünk. Korábban ezeket valóságnak értékeltük, nem tudjuk úgymond csak úgy megsz, megszüntetni a szegénységet, szoktuk mondani nyilván működőképes állam nélkül nem lehet valóban. Eh, nem tudjuk a szegénységet felszámolni, hogyha nem érjük el a szegény népességet, eh, mert eh, az adott népesség olyan területen él, ahol mondjuk fegyveres harcok zajlanak. Számomra egyértelmű, hogy alapvetően a jövőben az államok felépítésével kell foglalkoznunk. Mondjuk vegyünk Nigert, 6%-a 6%-a a tranzakcióknak bankokon keresztül megy át, 94%-a nem. Ez egy totális sötétség, amelynek nyilván biztonsági kihatásai is vannak. 94%-a a pénzügyi kereskedelmi műveleteknek, tranzakcióknak az állam semmilyen módon ezeket nem ellenőrzi, nem tudja megadóztatni, innentől kezdve az állami költségvetés nem tudja betölteni az újraelosztó funkcióját, miközben egyébként 4%-kal nő a népesség ebben az országban évente. E, tehát e, abban kell tudni megegyezni, úgy tűnik, hogy a bizottság is ezt szeretné, hogy integrált megközelítésre van szükség sokkal inkább, mint korábban, ahhoz, hogy elérjük a fejlesztési politika céljait, és egy utolsó megjegyzés a földrajzi megközelítéssel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nem csak egyszer, hanem vagy fél tucatszor mondtuk azt, hogy Afrikával együtt kell kialakítani az Afrika stratégiát, robusztusabb stratégiára van szükség, összedolgozottabbra az EU és Afrika között, és aztán most látjuk, hogy a különböző tevékenység felosztásoknak nincs afrikai dimenziója, ezt az afrikai dimenziót most kell kitalálni, és konvergálni a pénzügyi eszközöket Eh, ahhoz, hogy eh, globálisan tudjunk Afrikával foglalkozni, ugye bevonva Észak-Afrikát is, miközben dolgozunk most ezen a jelentésen, véglegesítjük, eh, az AKC országokkal való kapcsolatainkra is oda kell figyelni, mert senki nem mondta azt, hogy kívánatos az, hogy az AKC logika eltűnjön. Mert ugye ha globálisan akarunk foglalkozni Afrikával, akkor nehéz azt mondani, hogy oda csapjuk a, a karibbi térséget Amerikához, a csendes óceánit meg Ázsiához, e, mert földrajzilag ugyanahhoz vannak legközelebb, de mégis külön alapokra van szükség ahhoz, hogy ezekkel az országokkal foglalkozunk, és éppen ezért ezt az AKC dimenziót szerintem meg kell őrizni valamilyen módon, és hát ennél többet most nem akarok mondani, köszönöm. Sorry now, we're going to... Can, can, yeah, can, can we thank our guest speakers who came for this first panel? Köszönjük meg a vendégeinknek, hogy ide jöttek. And our two co-rapporteurs, oh, now we have to switch the panel for the second. És akkor most jön a második panelünk, ezt csináljuk gyorsan ezt a váltást, mert 11.30-ig eh, van időnk erre a témára. on, va peut-être commencer, nous sommes déjà... Um... Akkor elkezdjük. Kicsit késésben vagyunk, kérem. S'il vous plaît, on va, on va commencer parce qu'on a déjà euh, 18, va, euh, même euh, euh plus euh, 20... Sajnálatos módon már most 20 perc késésben vagyunk. Nézzük itt a második panelt az új jelentésről szóló, az új eszközről szóló jelentés. Elkezdhetjük végre, kollégák? E-, est-ce que les membres du secrétariat du Parlement peuvent euh, arrêter un, peu, un petit peu les conversations? Merci. Kérem, hogy a titkárság is kicsit euh, tompítsa le a beszélgetéseket, tehát a második euh, panel az gyakorlatilag az új eszközről szóló jelentésről szól, illetve arról, hogy az Európai Unió lehet-e globális szereplő, mégpedig erősebb globális szereplő. Talán látták már, abból a meghallgatásból, ami eddig lezajlott, hogy változik ennek az eszköznek a neve, hiszen ott van az NDICI, amelyben ugye benne van a szomszédság, és eddig erről a D-ről beszéltünk, a, a fejlesztési együttműködéséről, mert hogy úgy tűnik, hogy a fejlesztésnek kell, hogy legyen egy prioritása. Erre senki nem reagált, úgy látom miközben a szomszédságpolitika, valamint a fejlesztés közti kapcsolatrendszer az különösen fontos, különösen azért, mert a parlament eddigi álláspontját ignorálták teljes mértékben ezzel a javaslattal. A parlament nemrégiben arról szavazott, hogy maradjon külön, legyen külön a politiká, illetve az emberi jogokat se vonjuk be teljesen. Ebbe e, e, ezt teljesen ignorálták, erre reagálnunk kell. Itt még nincs vége ennek a vitának, hiszen nem fogadjuk el azt, amit a, az asztalunkra oda dobtak, ezt az új eszközjavaslatot. Tényleg késősben vagyunk, és ezért csökkenteném a hozzászólási időket nagy sajnálattal. A két meghívottunknak immár csak 5 percet tudunk adni, és e, a többi felszólalóval is nagyon szigorú leszek, a raportőrrel, illetve az árnyék előadókkal, mert 11.30-kor szavaznunk kell a Szaharov díjról, ezt nem lehet halasztani. E, itt van köztünk tehát Alexei Jones, aki szakpolitikai főtisztviselője az European Center for Development Policy Management nevű szervezetnek, illetve itt van Sonja Reines Givanides asszony, aki ügyvezető igazgatója az Európai Békeépítő kapcsolati irodának. Gestion de la paix. Voilà, donc Alexei Jones, je... Alexei Jones, sajnos csak öt perce van. Tessék, köszönöm. Thank you, thank you. Um, I'll do my best to stick within the, the five minutes. Köszönöm szépen, megpróbálom belesűríteni 5 percben mondandómat. Először is az ECDPM-ről beszélnék. Mi egy agytrözt vagyunk, amelynek Maastrichtban van a központja. 1986-ban jöttünk létre, és van egy kis irodánk Brüsszelben. Az ICDPM e fő célja az, hogy az EU-Afrika kapcsolatok területén tanácsokat nyújtsunk, például a kereskedelem, a fejlesztéspolitika, a biztonság és a migráció témájában, valamint más témákban is. Az EU-s külügyi programban dolgozom, és így a munkám az, hogy az Európai Bizottság javaslatait elemezzem, értékeljem, így lesz ez a külső finanszírozási eszközök félidei felülvizsgálata esetében. És köszönöm szépen a meghívást a mai eseményre, amely elsősorban az NDICE eszközzel foglalkozik. A kérdés az, hogy ez az eszköz hozzá, hogyan teszi lehetővé az EU számára, hogy globális szereplőként lépjen fel. Az első dolog ezzel kapcsolatos, amit mondani szeretnék, az, hogy ez egy nagyon ambiciózus cél, hogy az EU-t globális szereplővé emeljük a jelenlegi kontextusban. Nyilvánvalóan nem csak ez az egy eszköz szolgálja majd ezt a célt, nem ez lesz az egyedüli eszköz, amely jel el szeretnék élni azt, hogy az EU globális szereplővé váljon. Nagyon röviden, önök is nagyon jól tudják, hogy milyen kontextusban találja magát jelen pillanatban az Európai Unió, az Európai Unió az elmúlt években küzdött azzal, hogy mértékadó és hiteles maradhasson egy olyan globális környezetben, amelyben számos példanélküli kihívással szembesülünk, és egészen újfajta dinamika alakult ki. Ez új lehetőségeket is rejt, de az Európai Unió folyamatosan eh, küzdött azzal, hogy választ találjon ezekre a kihívásokra, és azzal is, hogy meg tudja ragadni ezeket az új lehetőségeket. A 2030-as menetrend egy nagyon fontos lehetőséget jelent ez szempontból, és ma délelőtt hallhattuk azt is, hogy az Európai Unió nem tudta teljes mértékben kiaknázni e menetrend adta lehetőségeket. Globálisan, az EU közvetlen szomszédságában és azon túl is, tehát az Európai Uniónak számos kihívással, válsághelyzettel kellett szembenéznie, de az EU-n belül is nagyon sok kérdés merült fel az Európai Unió létjogosultságával kapcsolatosan, például itt van a Brexit, egy újfajta politikai kontextus alakult ki számos EU-s tagállamban, nem sokára európai parlamenti választások is lesznek, ezeknek mind-mind kiadások lesz az MFF-fel kapcsolatos tárgyalásokra. Az egyik kérdés, amelyről beszélni szeretnék, az az, hogy az Európai Unió ugye hogyan váljon globális szereplővé, szerintem ez elsősorban két kérdéssel függ össze véleményem szerint. Először is, hogyan lehet az Európai Unió ö, súlyát növelni a globális szövetségek kialakításában, hogyan érhetjük el, hogy az EU egy hihető, kredibilis szereplő legyen, amely olyan globális szövetségeket tud kovácsolni, amelyekkel megoldhatók a globális és EU-s kihívások, és hogyan lehet a különböző érdekeket egymással össze illetve hogyan lehet mindeközben az EU-s értékeket is fenntartani. Ez a két kérdés véleményünk szerint a legfontosabb kérdés, amely az EU globális szerepkörével összekapcsolódik. Úgy gondolom, hogy az NDICE javaslat, és általában a szellemi műhelyek ezt nem szokták így módon kimondani, mégis nagyon jónak tartjuk ezt az eszközt. Egy nagyon bátor javaslatról van szó, amely alapvetően átalakítja azt, ahogyan az Európai Unió a világ többi részével kapcsolatba lép. Bátor lépés lenne ez a finanszírozást illetően is, hiszen jelentős összekapcsolódik a hatos fejezethez, amely érdekes módon most már nem az EU, mint globális szereplő címet viseli, hanem az EU szomszédságpolitikája és az EU a világban címet. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy az EU nem akar globális szereplő lenni többé, hanem sokkal inkább azt, hogy megpróbál célzottan foglalkozni a közvetlen szomszédságával. Bátor tehát a fellépés a finanszírozását tekintve, bátor abban a tekintetben is, hogy megpróbálja streamline-olni a, fin- a finanszírozási architektúrát, és hatáját tekintve globális léptékű. A javaslat maga három különböző pillért határoz meg a külügyi fellépésben, a fejlesztéspolitikai együttműködés, a globális fellépés és az EU-s érdekek. Mindhárom pillért az új eszköz kívánja kezelni. Igen, itt most ugrunk egyet a diákban. Két külön témára szeretnék még kitérni, amelyek véleményünk szerint nagyon fontosak a tárgyalások kontextusában. Először is sokat beszélt már, beszéltünk már az előző panelben a rugalmasságról. A rugalmasság valóban szükséges, üdvös dolog, de önmagában nem elegendő, nem gyógyír minden problémára. Fontos a rugalmasság tekintetében megvizsgálni az előnyöket és hátrányokat, Emellett szem előtt kell tartani azt, hogy a különböző intézmények mit értenek rugalmasság alatt, tisztázni kell ezt a fogalmat. A rugalmasság elő a rugalmasság területén különböző forrásokra támaszkodhatunk, látni kell a folyamatosan változó körülményeket, a partnereket, tehát rengeteg szempontot figyelembe kell venni a rugalmasság kapcsán. A rugalmasságot valamilyen módon magába a szabályozásban is le kell fektetnünk, de biztosítanunk kell azt is, hogy a végrehajtásban, a, a, a pénzügyi tervezésben is folyamatosan érvényre jut a rugalmasság az EU külügyi fellépésében, tehát a rugalmasságot, mint olyat be kell építeni az összes folyamatba, és azt is biztosítani kell, hogy a rugalmasságot ne más fő elvek kárára érvényesítsük, ilyen például az európai parlamenti ellenőrzés, a nagyobb arányú kormányzati ellenőrzés, ez lehet ex ante ex post ellenőrzés is, de meg kell teremteni mindenképpen a megfelelő egyensúlyt a rugalmasság és az előreláthatóság, elszámoltathatóság között. És mindjárt be is fejezem, legalább ilyen fontos azt biztosítani, hogy a külügyi fellépést nek valamilyen stratégiai iránya legyen. Hiszen végeredményben azt szeretnénk, hogy egy stratégiai jellegű, stratégiailag megalapozott, koherensebb EU-s külügyi fellépésünk legyen a rugalmasságon túl. Ez különbözőképpen megvalósítható. Vannak kétségeink az úgynevezett ring fencing előnyeivel, hátrányaival kapcsolatosan, valamint a biztosítékok, garanciák kapcsán, és nem valószínűleg nem ez a leghatékonyabb módja az EU stratégiai fellépése megvalósításának. És egy kérdés, amelyet megfogalmaztunk, lehet, hogy most már van egy szilárd politikai keretünk, a 2030-as menetrend, az európai szomszédságpolitika kapcsán, és így tovább, tehát van egy stratégiai keretünk, lehet, hogy hamarosan születik egy részletes szabályozás a gyakorlati megvalósítást illetően, de úgy tűnik, hogy hiányzik a kettő közötti rész, amely az EU külügyi fellépésének stratégiái irányát megadná, és biztosítaná, hogy a különböző az eszköz különböző pillérei közötti szinergiákat ki tudjuk aknázni. Itt befejezem, de szívesen válaszolok az esetleges kérdésekre. Köszönöm szépen. Nos, 8 hát és fél perc volt. Szonya rendszíven idősz következik, hogyha 5 percre tudná korlátozni hozzászólójátesen. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok azért, hogy szólhatok Önökhöz. Szeretem volna röviden elmondani, hogy az APRO egy ö, olyan független civil társadalmi szervezet, amely 38 16 országból származó 38 civil szervezetet tömörít. Néhány megjegyzést szeretnék tenni, tehát az általános Európai Uniós költségvetéssel kapcsolatban szerintem a kérdés az, hogy az Európai Unió milyen globális szereplővé szeretne válni. Ami az átláthatóságot illeti, kapunk az Európai Bizottságból, eh, bizottságtól támogatást, struktúrált párbeszéd keretében, ezt szerettem volna rögtön az elején elmondani. Az Európai Uniós költségvetés is az Európai Unió szerepét hivatott hangsúlyozni, és egyértelmű, hogy biztonsági szereplővé kíván válni az Európai Unió a bizonytalanság korában, az új kihívások korában. És egyértelmű, hogy saját jogon szeretne Európai Unió világszereplővé válni, de hogyan tegye ezt meg? Milyen összetevői vannak az európai szellemiségnek, és hogyan lehet azt előmozdítani? A politikusok azok azt próbálják kitalálni, hogy az európai polgárok számára hogyan tehetik vonzóbbá az Európai Uniót. Az európai polgárok a biztonsági, illetve védelmi kapacitások való bombázása nem feltétlenül megoldás arra, hogy visszaédesgessék a választókat az Európai Unióhoz. A komplex témák lehet, hogy nem elég költséghatékonyak ahhoz, hogy az emberek biztonságérzetét növeljék, hanem a politikai vezetőknek az egyéb módokról is beszélni kell, arról, hogy az Európai Unió hogyan segít a konfliktusok megoldásában, például az USA, Oroszország, Kína vonatkozásában. Egyértelműen a béke előmozdítójaként szerepel az EU, a Lisszaboni szerződés tekintetében, illetve a védelmi stratégia tekintetében egyaránt van egy globális stratégia, amely hatályba lépése óta egyértelműen összpontosít a közös védelmi és biztonságpolitikára, és elsősorban a katonai együttműködés tekintetében volt előrelépés. A kérdés az, hogy az ilyen költséges befektetés mit tud elérni, azt hiszem, hogy ennek egyértelmű példája az az, hogy a CBSD, tehát a biztonsági és fejlesztési kapacitás építés az ICSB rendelet keretében belül valósult meg. Itt földrajzi programokról is beszélhetünk, illetve a béke és stabilitási tematikus programban is szerepelt. Azonban az emberi jogi jogszabályokra nem történik itt egyértelmű utalás. Ezen kívül pedig a CBSD, illetve képzési felszerelési szempont szerepel a katonai együttműködés tekintetében, amelyet egyesek béke eszközként említenek. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament számára kihangsúlyozzuk, hogy ez költségvetésen kívüli eszköz, de az Európai Parlament ugyanakkor ellenőrzési szerepét tudja teljesíteni. Jól lehet, egyes eszközök politikai szempontból vonzóak, de csalódást okozhatnak, és nagyon sok olyan kormány volt már korábban is, amely több milliárdokat fektetett be ebbe a területbe, és csak hiányokat és veszélyeket tapasztalt ezzel kapcsolatban, érdemes ezekből tanulni. Ahhoz, hogy az EU hatékonyabb béke fenntartó szereplő, illetve béke szereplő legyen válságok idején, itt megint csak a hosszú távú emberi biztonságra kell összpontosítanunk. Amikor legutóbb idejöttem, akkor a stabilitás és béke eszközre összpontosítottunk, és különösen azokra a területekre, amelyeken együttműködhetünk, de az ICSP nagyon fontos jellemzői szerepelnek ebben a javaslatban, például a harmadik cikk, a teljesítési mechanizmusok, az intézkedések köre, hozzáférhetőség, béke teremtő szereplők, illetve hogy olyan békével foglalkozó szakértői csapatok dolgozzanak itt Brüsszelben, amelyek együtt tudnak működni az országokkal. Azt gondolom, hogy ezt a részt például meg kell őrizni, ami pedig az NDICI javaslatot illeti. Örülünk annak, hogy a külügyi tevékenységet eh, több, nagyobb költségvetéssel kívánják ellátni, és hogy a földrajzi programokban kihangsúlyozzák a békét, a teremtését lépést valamennyi pillérben, de nagyon sajnáljuk, hogy nincs külön célkitűzés a béketeremtésre és a konfliktus megelőzésre. Hogyha ez nincs ott a szövegben, akkor attól tartok, hogy a végrehajtás során peremre szorulnak ezek a témák. A gender kérdése és előre került, lehet, hogy korábban volt egy egyszeri utalás erre, hát ezzel most a tényleges végrehajtást nem lehet biztosítani. Ezért azt font fontosnak tartjuk, hogy a nyolcadik cikkben a konfliktus megelőzésre való utalás egyértelműen megmaradjon, illetve hogy jogi előírás legyen a gender szenzitivitás, illetve hogy a gender mainstreaming valamennyi mutatóban szerepeljen. Nagyon sok konfliktus megelőzési aspektusokat láttunk, amelyek az ICSP-ben nem szerepeltek a rendeletben, hanem a javaslat mellékletében, és nagyon aggódunk amiatt, hogy a jelenlegi intézkedések kérdések, amelyek az EU béke szereplői szerepéhez nagyon fontosak lennének, nincsenek itt a szövegben, de most nem megyek bele a részletekbe. És azt gondolom, hogy ez jó lehetőség az Európai Unió számára, hogy gondolja át, hogy globális szerepe milyen legyen, hogy biztonsági szereplőként hogyan szeretne fellépni, kinek akar biztosítani, biztonságot biztosítani. Azt gondolom, hogy a költségvetésnek a politikát kell követnie, és kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. Azt gondoljuk, hogy a javaslatot lehet tovább javítani, és természetesen önökkel szívesen együttműködünk. Köszönöm szépen. Most az árnyék előadók következnek. A konzervatívok nem is neveztek ki senkit árnyékelőadónak. Sáke asszony, az előbb még itt volt, de most már eltűnt. A zöldek, ők a liberálisoktól voltak, Michel Raymond a zöldektől. Elnézést, Heidi Hautala a zöldeknek, a zöldek részéről. Köszönöm. Nagyon gyorsan fogok beszélni. Visszatérek arra a kérdésre, amiről az első panellel is beszélgetni akartam, a béke és stabilitási eszköz, annak örülök, hogy Renes Givanides asszony azt mondta, hogy a nyolcas cikk, illetve a katonai kapacitás építő kitétel az rendkívül részletes, miközben egy csomó más fontos téma nem részletes. A külügyi szolgálathoz fordulva tényleg ezt kérdezem, hogy ezt akarják most előmozdítani e, ebben az új eszközben? Ráadásul nincs is ugye felső határ, hiszen a kapacitás építés a biztonság területén ilyen felső korlát nélküli a, a rugalmasság miatt az a, a zavar engem, hogy az emberi biztonság kérdését szem elől tévesztettük itt a fenntartható fejlesztési célok között. Hogyan lehet az emberi biztonságot visszacsempészni a béke és biztonság téma körébe? Köszönöm. A GUE részéről Sabine Lőzink következik. Köszönöm szépen. Én is csatlakozom ahhoz, amit az előadók mondtak, illetve amit Hautala kolléganő mondott. Még egyszer elismételném a már felvetett kérdéseket, miféle globális szereplő szeretne lenni az Európai Unió, milyen stratégiai irány lenne a helyes, annak érdekében, hogy elősegítsük a béketeremtést, és hogy az Európai Unió egyfajta békéltetőként léphessen fel, és mint ilyen elismerést is kapjon. Szerintem a válasz az lenne, a válasz nem lehet az, hogy átcsoportosítjuk a forrásokat a katonai befektetések felé. A European Peace facility belül már alig-alig vannak civil eszközök, és Hautala asszony is említette az imént, hogy 20 civil eszközt szüntettünk meg az eszközök összevonásával. Például az egykori ö, harcosok, katonák ö, rehabilitációja, az áldozatok rehabilitációja, a ö, gyerek kapcsolatos intézkedések, ezek, ezek mind megszűntek ilyen formában. Mit tettünk annak érdekében, kedves kollégák, hogy ezt a lépést visszafordítsuk, és ismét civil jellegű békéltető eszközöket teremtsünk. Köszönöm. A FTD. Köszönöm az FTD részéről. Fábio Castaldo az árnyék előadó, de nem látom itt. Van, aki még kér szót? Linda McEwen szeretne beszélni, a szocialisták részéről tessék. Köszönöm. Jones úrhoz van egy kérdésem. I think you said, I know you had to go quickly, but... Ugye tudom, hogy gyorsan kellett beszélni, ön említette a körbekerítés, illetve a védintézkedés, vagy borítékok rendszerét, és azt én megértem, hogyha túl sok a cél és alcél, akkor ténylegesen hogyan fognak a partnerségek működni, e, és hogy e, meg lesznek-e azok a e, védintézkedések, amelyek a pénzeket védik, hogy betartásra tartásra kerüljenek a gender célok, vagy a klíma célok. Végül is akkor mi van ezekkel a célokkal? Köszönöm. Úgy látom, hogy lengyel kollégánk, akinek a neve nincs most felírva, Korvin Mikke urat helyettesíti, Sosnek úr, Sosnárcs úr. E, tak ja chciałem się dowiedzieć, e, e, jak Państwo wyobrażacie sobie zapobieganie konfliktu? Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan képzelik el, hogy majd konfliktusokat előznek meg pénzügyi eszközökkel. Szerintem ez pazarlás. Hogyan gondolják, hogy ez működőképes lehet, hiszen a pénzt korrupt kormányok ellopják, zsebrevágják, és ennyi. Ez az első megjegyzésem, a második pedig az, hogy miért akarjuk tám- támogatni a gender ideológiát. Nem minden tagállam ért egyet ezzel. És még egy kérdésem lenne. A gender mainstreaming, valamint a férfiak és a nők közötti egyenlőség. Most akkor itt nők és férfiak közötti egyenlőségről beszélünk konkrétan, vagy a polgárok törvény előtti egyenlőségéről beszélünk. Az Európai Parlament minden egyes állásfoglalásában és irányelvében például folyamatosan ellentmondunk ennek, mert mindig a nőket emeljük ki. Szerintem ez nem egyenjogúság. Kezdjük itt magunknál, az EU-n belül. Itt kellene rendet tenni, és lehet, hogy először mm, meg kellene érteni, hogy az egyenjogúság mit is jelent. Si, si j'ai bien compris, vous avez un problème avec le Parlement, pas avec euh, l'Union européenne. Köszönöm. Az Európai Unió, mint globális szereplő problematikájáról van szó itt ma. Eh, máskor beszéltünk arról, amit ön mondott. Minden esetre sajnos többen beszélnek egyszerre. Eh, köszönjük az ön felszólalását is, sajnos nincs több időnk. Felix Fernández eh, Show kap szót három percre. Thanks. I think some of the questions that... Köszönöm az itt felmerült kérdésekre. Eh, inkább azok a kollégák válaszoljanak, akik eddig nem tudtak megszólalni. Köszönöm. Hilda Hardman vagyok. A külpolitikai eszközök eh, osztályának osztályvezetője. Az EU külpolitikája, ahogy eh, Mogherini asszony mondja, alapvetően a politikát és stabilitást szolgál, a békét és a stabilitást szolgálja, működőképes megoldások, szövetsége kiépítése, szabályokon alapuló multilateralizmus, az NDC ezt kell, hogy szolgálja. A fő dolog az, hogy fenntartsuk ezt a működő rendet, ahogy a felszólalók is mondták, a jelenlegi béke és stabilitási eszköz, a jelenlegi partnerségi eszközökkel azt a célt szolgálják, hogy a konfliktusokat megold, megelőzzük, illetve bizalmat építsünk ki, másfelől viszont a szabályokon alapuló többoldalúságot, multilateralizmust mozdítsuk előre itt konkrét flexibilis modalitásokra van szükség, amelyeket meg akarunk őrizni és megerősíteni az NDC javaslatban. Rendkívül gyors és rendkívül rugalmas eszközök állnak rendelkezésre a gyors reagáló pillér alatt, ez globális lesz és 4 milliárdos költségvetése lesz tehát megtartjuk és megerősítjük, ami már most is működik. A második dolog konkrét kérdésekkel kapcsolatban, amik megint konkrétan felmerültek az ICSP-vel kapcsolatban, az eszköznek a céljait megtartjuk. Az egész eszközt átvesszük, átemeljük az NDC-be. A gyors reagálású pillér az része lesz az NDC gyors reagálású pillérének, a kisebb rész pedig a békeépítés, illetve globális fenyegetések pedig a tematikus programba, a stabilitás és béke programba kerülnek át. Akik ezt felvetették, azokat szeretném megnyugtatni, hogy az eszközt irányító érvek eh, a stabilitás és béke eszköz vonatkozásában teljes mértékben átvételre kerülnek az NDC-ben. Ugyanakkor Nyilván, e, ami a szövegezést illeti, ott csak a nagy célokat e, másoltuk át, a részletes célok, amelyek a rendeletbe szerepeltek, nem lettek átemelve, mint szöveg, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek lefedve. Ahogy azt már mondtuk, e, ezt a fajta részletességet, ha a parlament igényeli, akkor felvesszük a szövegbe. A harmadik dolog pedig az, hogy hogyan viszonyulnak ezek a többi stabilitás és béketámogató eszközhöz, fellépéshez, ahogy az most is van, a CFSP költségvetése, amely a polgári válság eh, megelőzésre eh, irányul, azok, azokat megerősítjük. Az európai béke Eh, eszköz pedig, ami egy nem költségvetésben levő eszköz, egyrészt eh, az Athéna mechanizmust fedeli, fedezi jelenleg, másrészt pedig a kapacitás építést, amit jelenleg az afrikai békeeszköz kezel. Tehát az NDC és a többi eszközök megtartják és megerősítik mindazt, ami már létezik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az EU még erősebben, még erősebb szerepet játszhasson ezeken a területeken. Miriam Ferránnak adom meg a szót, aki stratégiai igazgatója a NIR főigazgatóságnak, a szomszédsági főigazgatóságnak. Köszönöm, ezt kiegészítve én most főleg a szomszédsági aspektusokra fogok koncentrálni, ezzel kapcsolatban is felmerült néhány kérdés, de a fő célhoz visszatérve egy pillanatra, azt kell mondanom, hogy itt van egy kettős kívás. Először is globális fellépést akarunk látni a globális kívások megoldására, nem akarjuk az egyiséges politikák, vagy az egyes politikákat sem felvizezni, és ebből fakadnak a kérdések. Két eh, kiegészítő eszközt eh, akarunk itt felhasználni. az egyik a rugalmasság, és a rugalmassággal kapcsolatban sok dolog elhangzott is, de a másik dolog, ami fontos, az egyes szakpolitikák konkrétumságát, specificitását is meg akarjuk eh, őrizni. Áttérve a politikára két-három dolgot emelnék ki a szomszédsági javaslatból. Az első az az, hogy megtartjuk megtartjuk a szomszédságpolitika specificitását, eh, illetve annak eh, finanszírozását az eszközön belül. Az is egyértelmű, hogy egy eszköz nem egy politikát jelent. Mindez a differenciált eljárást megtartva történik, amely egyébként eddig is jellemezte a szomszédsági politikát, és ahol az országokkal való konkrét viszonyt partnerségi megállapodásokkal, partnerségi prioritásokkal, társulási megállapodásokkal kezeljük. Tehát a szakpolitikának a kerete az nem változik, a, a boríték változik, amelyből a pénzügyi eszközök rendelkezésre állnak szintén megtartjuk a teljesítmény specificitását. Itt most megmaradnak az esernyő programok, az umbrella programok, és további kritériumok lépnek be, migráció, mobilitás, megmarad a demokrácia, emberi jogok, jogállamiság, illetve a gazdaság irányítás is amely az eredményességet jutalmazza, és ez a szakpolitikának, a szomszédsági politikának fontos része, ez meg is marad a globális eszközben. A harmadik pedig a határon átnyúló együttműködés, szintén fontos, ugyanúgy működik tovább, mint ahogy eddig. Hogyha most itt be kell fejeznem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi eszköz az nem veszít semmit a DC javaslat az ehhez képest még pluszokat hoz. Nyerjük például a elhatárolt költségvetést, amely enged bennünket reagálni a különböző helyzetekre, illetve nyerünk rugalmasságot is, rugalmasan reagálhatunk az új kihívásokra, illetve lesz egy puffer, amelynek révén a különböző válságokra reagálhatunk. És hogyha megnézzük Szíriát, Líbiát, Ukrajnát, akkor látjuk, hogy ez az elhatárolt boríték konkrét politikákra a szomszédsági politikán belül, illetve a prioritási puffer együttesen rugalmasságot fognak adnak, adni. Természetesen a rugalmasságot kezelni kell, hallottuk, amit mondtak, és mi készen is állunk arra, hogy a parlamenttel együttműködve, meghallgatva önöket, megvizsgáljuk azt, hogy ez a rugalmasság hogyan tartató kordában, különös tekintettel a szerződéses háttérre, illetve az intézményi keretekre. Számunkra az a fontos, hogy ez a javaslat, ez további rugalmasságot hozzon a politikába, ne pedig felvizezze azt. Köszönöm. Köszönöm. Három percre Filiberto kap szót külügyi szolgálattól. Mr. Chair, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elismételni Miriam Ferren megjegyzéseit, a szomszédsági eszközzel kapcsolatban, különösen ami az emberi jogokat illeti, ugyanis ahogyan az elnök is elmondta, tudjuk azért, az Európai Parlament álláspontját nem vették kellően figyelembe, de azt gondolom, hogy a szomszédság és az emberi jogok kérdésével a célkitűzések, az eszközök, a modalitások, a végrehajtási modalitások, ezeket mind sikerült megőrizni, sőt, meg is erősíteni, hogyha azt mindannyian így kívánjuk. De azt gondolom, hogy az előző panelben elhangzott egy olyan megjegyzés, hogy egyes emberi jogi jogvédőket támogató modalitások hiányozhatnak az új eszközből, az új javaslatból, de ez sem igaz, ugyanis mindezek a modalitások megmaradtak, és azokat tovább lehet vizsgálni. Sőt, az előző panel és a jelenlegi panel között talán két e, ütköző megjegyzés hangzott el, hogy az NDK rendelettel kapcsolatban a különleges célkitűzések illetve kérdések e, egy részét felvizezték, ami pedig a biztonságot illeti, elképzelhető, hogy az eszköz túlságosan részletes. Ezen kívül pedig a tagállamoknak nyújtottunk olyan információkat, amelyek tartalmazták, hogy a jelenlegi rendeletekben mi szerepelnek, és nincsenek benne az endiki rendeletben. Ez a mellékletben található, tehát ezeket a dolgokat ki lehet egészíteni és igazítani, de nagyon fontos, hogy ne legyen túlontúl merev és túlontúl részletes az eszközre vonatkozó rendelet a főszövegben, tehát a cikkekben. Ezen kívül pedig említenék még valamit, hogy az ECDPM, amit az ECDPM az NDK eszköz kiterjesztett hatájaként említett. Ennek az eszköznek az a célja, hogy fejlesztési célokat, globális célokat és uniós érdekeket szolgáljon. És azt gondolom, hogy ez fontos fogalom, sőt az Európai Uniós érdekek, a globális célok, a, globál, a fejlesztési célok nem ellentétesek egymással. Ezzel az eszközzel a szükséges szinergiákat tudjuk támogatni. A mai rendkívül összekapcsolódott világban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy az olyan bonyolult, összetett jelenségek, mint például a népesség növekedés, az éghajlatváltozás, nem szabad, nem láthatjuk, nem gondolhatjuk azt, hogy a partnerországok érdekei eltérnek a mi érdekeinktől. A fenntartható fejlesztési agenda egy platform ahhoz, hogy a közös érdekeket képviseljük, de hogyha az olyan témákat megvizsgáljuk, mint például a migráció, vagy a bizonytalanság, a biztonság hiánya, az instabilitás hogyan érvényesül, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezekről nyíltan vitázzunk. Ami pedig a programozást illeti, a programozás egyfajta hiányzó középérték volt az ECPDM-ből hiányzott, és fontosnak tartottuk, hogy partnerországainkkal konzultálva, a tagállamokkal konzultálva, a parlamenttel konzultálva meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk megszervezni a hosszú távú segélyezési tevékenységünket. És azt gondolom, hogy pontosan erről szól a programozás. Köszönöm. Köszönöm, megadom a szót. Most már tényleg csak két percre a két vendégünknek, mert nagyon szorít az idő, Alexa Jones kezdi. Thank you. Thank you. I'll be uh, short just uh, before answering the question that was explicitly asked. About... Köszönöm szépen, nagyon röviden válaszolnék. A hiányzó középre visszautalva, amelyet említettem, ez valószínűleg a politikai keret és a pénzügyi tervezés között található. Ennek az eszköznek az ambíciója, valamint az európai külügyi fellépésnek is az az ambíciója, hogy a fejlesztéspolitikai együttműködéstől elmozduljunk egy átfogóbb, stratégiailag megalapozott, koherensebb külügyi fellépés felé. Úgy tűnik, hogy a meglévő szakpolitikai keret és a pénzügyi programozás között hiányzik egy kapocs, amely orientációt adna az EU külügyi fellépésének földrajzi, regionális alapon meghatározott prioritásokat fektetne le, és meghatározná, hogy a külügyi fellépésnek mi az átfogó célja. Kapcsolatot teremtene továbbá az EU külügyi fellépésének pillérei és a fejlesztés politikai fellépés között. Ez tehát ez a hiányzó középső rész vagy kapocs. Egy példát mondok, jelen pillanatban nincs olyan EU stratégia, amely a 2030-as menetrendhez kapcsolódna, és meghatározná, hogy hogyan lehet konkrétan kézzelfoghatóan megvalósítani ezt a menetrendet a gyakorlatban. Ami a garanciákat és az earmarkingot, tehát az elhatárolt költségvetést illeti, valóban nem akarjuk a továbbiakban folytatni. A siló megközelítésnek a merevségét, ezt szeretnénk megszüntetni, el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet ezt megoldani, mégpedig úgy, hogy a megfelelő átláthatóságot is biztosítsuk, hogy az Európai Unió nevezetesen az előzőleg meghatározott céloknak megfelelően költi el a pénz, pénzeket. A garanciák talán egy kicsit túl merev elemet képeznek a szabályozáson belül, ezt a kérdést talán nem is a szabályozáson belül kellene kezelni. Giovanni ez deux Köszönjük szépen a következő hozzászólót, hallgatjuk meg két percre. Köszönöm szépen, ami a biztonságot életi, nem azt akartam mondani, hogy a CBSD kapcsán öm, túl részletes a, szabály, a szabályozás. A költségvetéssel kapcsolatosan beszéltem túlzásról. A civil szervezetek, amelyek konfliktus sújtotta területeken dolgoznak, nem azt mondják, hogy a biztonság nem fontos, inkább azt mondjuk, hogy nem mindegy, hogyan biztosítjuk a biztonságot. Az európai béketeremtő eszközön belül például nagyon nagyok a kockázatok, nem mindegy, hogy hogyan biztosítjuk az emberi jogok érvényesülését és a biztonságot, a parlamentnek kellene itt erősebb ellenőrző szerepet játszania, mert a civil szervezetek és a helyi lakosság úgy tekintenek az eszköz működésére, úgy értékelik azt, a múltbeli, úgy értékelik, úgy ítélik meg, hogy a működés eddig nem volt megfelelő. Tekintettel arra, hogy a az új javaslaton belül nincs egy külön erre célra meghatározott fejezet sem. Aztán, ami a katonai együttműködést illeti, kiváló, köszönöm szépen. Köszönöm három percre. Antonia Panceri kap a szocialisták részéről. Eh, obviamente ringrazio anch'io Köszönöm szépen, Krisztián. Én is köszönöm a, az előadóinknak, a vendégeinknek az elmondottakat. Mindenképpen odafigyelünk majd arra, hogy a stratégiai megfontolások is beépüljenek a munkánkba. Két utolsó megjegyzést szeretnék még tenni. Először is, a rugalmasság önmagában nem tudja megoldani a problémákat. A rugalmasságot ugyanis felhasználhatjuk oly módon, hogy annak pozitív hozadéka legyen, és hatékonyabbá váljunk általa. De ez csak akkor sikerülhet, hogyha részletesebben meghatározzuk ennek a mikéntjét. De másrésztről balul is elsülhet a dolog, mert hogyha az Európai Bizottságnak túl nagy mozgásteret adunk, akkor esetleg negatív hozadéka is lehet a rugalmasságnak másodszorban, ami az egységes eszközt, vagy egységesített eszközt illeti, a négy árnyék jelentéstevő és a jelentéstevő munkája most abban áll, hogy olyan jelentést készítsen az Európai Parlament számára, amely az Európai Bizottsági Javaslat értelmében foglalkozik ezzel az eszközzel, ezt követi majd egy nyílt eszmecsere a témáról. És ez az eszmecsere csak akkor zárulhat pozitív eredménnyel, hogyha elérjük azt, hogy az Európai Parlament nagyobb arányú ellenőrzési jogosítványokat kapjon. Hogyha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy máshogy döntünk majd. Minden esetre lesz egy workshop, amelyet az AFET és a DEVE szervez október 15-ére, és ott megpróbáljuk lefolytatni a szükséges eszmecserét azért, hogy október végére tisztázódjon, illetve egyértelművé váljon az Európai Parlament közös álláspontja. Linda McEwen, a záró megjegyzés. Záró megjegyzése következik. Köszönöm, csak annyit mondani kollégák, hogy nagyon szoros az ütemterve. A jelentéstevőnk nagyon keményen dolgozik az ügyön. Ez az egyik legfőbb dossziénk a választásokig. Remélem, mindannyian azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el, és én is köszönöm az előadóinknak, hogy eljöttek ma. Köszönöm.